Ladies and gentlemen, good afternoon. Hogy és uraim. Jó napot kívánok! I guess that we can begin. Szerintem elkezdhetjük az ülést. So, dear colleagues. Kedves képviselőtársak, kedves vendégek! Pavel Svoboda vagyok, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Júri Szakbizottság elnökeként az új ciklusban én nyithatom meg a szakbizottság első workshopját. A bizottságunk azért szervezte meg ezt az ülést, hogy elindítsuk a közvitát az EU jogalkotás és törvényalkotás körében. Üdvözlöm a szakpolitikai főosztály munkatársait is, akik segítették a bizottság szakbizottságot megszervezni ezt az ülést. A szakbizottságunk szerepe nem csak abban áll, hogy jogalkotással éljen, törvényt csináljon, azaz részt vegye a jogalkotási folyamatokban aktív módon, hanem abban is, hogy fejlesszük az egész joganyagot. Azok a témák, amelyeket kiválasztottunk a mai workshop beszélgetésre, ezt a fajta részvételt vázolják föl. Öt témát választottunk ki, amelyek a joganyag jövőbeli változásának fő irányait szabhatják ki. Egyrészt beszélünk az EU jogszabályok alkalmazásának, mint nemzeti joganyag alkalmazásának gyakorlatáról a bíróságokban, bíróságokon. A tagállami bíróságok rendszeresen alkalmazzák az EU jogot különféle természetű témákban hozott döntéseikben. És persze az EU jogszabályok mértéke és lényege is változott, valamint a nemzeti bírák is egyre nagyobb gyakorlatot szereznek az EU jog alkalmazásában, és az EU joganyag is növekszik, nem csak méretében, hanem reményeink szerint minőségében is. Két hozzászólunk a, ebben a témában ismerteti majd nézeteit. Másodszorban biztosan jól tudják, hogy a mi szakbizottságunk bír egyfajta horizontális felelősséggel az EU jog alkalmazásának felügyeletében, és éves jelentést is írunk erről. Balesteros doktor gondolkodni valóval szolgál majd arról, miképpen lehet ezt a parlamenti monitoring figyelemmel kísérési munkát elvégezni. Aztán beszélünk az Európai Unió nemzetközi magánjogáról. Szakbizottságunk üdvözölheti Kramer professzort, üdvözölhette már a múltban is Kramer professzort, akinek meglátásai most is biztosan, biztosan nagyon érdekesek lesznek. A szakbizottságunk különösen azon esetek iránt érdeklődik, ahol az EU jogszabályi a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésében ö, mutatnak még tennivalókat. Aztán két szakértő beszél majd a, a szellemi tulajdonjogot érintő jogszabályok jövőbeli változásának lehetőségéről. Többféle innováció, újdonság volt érzékelt az elmúlt években, például az európai ö, márka jog és szabadalmi jog. A Scuola Superiore Szent Anna professzora Palmirén és Bertolini professzorok pedig egy, a jog, egy olyan területről beszélnek, amely az automatikus rendszerek, automatizált rendszerek és robotok működéséhez kapcsolódnak. Itt a kapcsolódik a, a jogi felelősség kérdéséhez. Ki tehető jogilag felelőssé egy robot által tett döntés következményeiért? Ezt a témát járják körül. Az előadások között és után lesz időnk vitára, eszmecserére is. Arra is fejlődöm a figyelmüket, hogy minden előadó írt egy írásos előadásos anyagot is, amely online elérhető, meg papíron is itt van a teremben. Most először első előadónknak, szakértőnek adom meg a szót, dr. Wolfgang Heuselnek, aki az Európai Jogakadémia igazgatója. Heusel úr, parancsoljon! Many thanks, uh, Chairman, for... Köszönöm szépen, elnök úr, azt, hogy meghívtak, és a kedves bevezető szavakat is. Ha megengedi, akkor szeretném kihasználni azokat a lehetőségeket, amik itt az Európai Parlamentben a rendelkezésemre állnak, és anyanyelvemen fogok beszélni, ami persze mindig könnyebb, és talán folyamatosabb is lesz. De természetesen a kérdésekre szívesen válaszolok, akár angolul is majd, hogyha erre igény mutatkozik. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma előadást tarthatok önöknek egy olyan témában, amely banális téma, tulajdonképpen a nemzeti bírák szerepéről és feladatairól van szó az európai jog érvényesítésében. Egy olyan téma, amely az Európai Unió működéséhez, jogi közösségként történő működéséhez, tehát egy olyan közösség működéséhez, amely jogra alapul, központi jelentőségű. Ezzel joggal foglalkozik a jogi bizottság. Az előadásomban nem a jövőbeni fejleményekről lesz szó az európai jog kapcsán, hanem a hatékony alkalmazás előfeltételeiről, amelyek a széleskorú alkalmazást teszik lehetővé. Éppen ezért nagyon fontos tudatosítani azt, hogy milyen szerepet játszanak a nemzeti bírák az európai jog alkalmazásában. Megváltoztattam az előadásom témá, témát. Nem a tapasztalatokról van szó a bíróságon, hanem a jog érvényesítéséről, hogyha tapasztalatokról szerettem volna beszámolni, akkor ehhez empirikus tanulmányra lett volna szükség előzetesen, de ezt nem végeztem el. Ami a nemzeti bírák felelősségét illeti, az európai jog kapcsán azt jelenti, illetve ezzel kapcsolatban beszeretném mutatni azokat a különböző eljárásokat, amikor attól függ a folyamat, hogy milyen előzetes ismeretei vannak a bírának az európai jogról. Az európai jog két alapelvéről is szeretnék beszélni, amelyek az európai jog alkalmazásának előfeltételei, illetve az előzetes döntési eljárásról, amely a nemzeti eh, bírák és az európai bíra közötti párbeszédet intézményesíti. Szeretnék néhány szót szólni eh, egy eljárásbeli területről, ahol a nemzeti bíráknak ki kell ismerniük magukat, amikor az európai jogtérség eh, élővé kell, hogy váljon, például a igazságszolgáltatási együttműködés területén, például a polgári jogban és a büntető jogban. Ennek különösen fontos szerepe van, hiszen itt nagyon sok lehetőség eh, van arra, hogy itt eh, még javítást, javulást történjen. Végezetül pedig természetesen a nemzeti bírák ismeretei az európai jog érvényesítésében, illetve érvényesítését illetően csak akkor célra vezetőek, illetve akkor fejtenek ki hatást, hogyha a bíra megfelelően képzett, illetve lehetősége van magát továbbképezni, mind nemzeti, mind pedig eh, európai szinten. Szeretnék a saját személyemről is egy mondatot mondani, ahogy az elnök úr bevezette. Az Európai Jogi Akadémia igazgatója vagyok, egy olyan intézményről van szó, eh, amelyet az Európai Parlament kezdeményezésére alapítottak 92-ben, a belső piaci kezdeményezések mentén 92-ben az összes politikai szereplő tisztában volt azzal, hogy a belső piac megvalósításával nagyon fontos felkészíteni a bírákat, jogászokat, hiszen számos új feladat vár rájuk, és nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ezek a jogi gyakorlatok úgymond nem sokat tudnak mégsem az európai jogról. Én egy tartományi bíróságon dolgoztam bíraként, és tapasztalataim alapján elmondhatom azt, még abból az időből, hogy annak idején az európai jogalkalmazását illetően mert elkerültük az európai jogalkalmazását 92 előtt, úgymond. Ha felismertük, hogy európai jogról van szó, akkor mindig abból indultunk ki, hogy ezt eh, csak a magasabb szintű bíróságok eh, tudják megoldani. Azt gondolom, időközben azonban nagyon sok mindent megváltozott, viszont kis anekdotaként ezt még meg szerettem volna osztani önökkel. A nemzeti bírák felelősségét illetően az európai jog két kihívás van. Az első a bíra számára megjelenő felelősség, aki um, képzettségét illetően nem elsősorban Európa ügyi bíra, illetve eh, elsődlegesen nem erre a feladatra választották őt ki. Egy további kihívás a nemzeti szintű felelősségben is van az Európai Unió számára. Hiszen az Európai Unió arra kell, hogy építsen, hogy az európai jogot egységesen érvényesítik Európában, és minél kevésbé, tehát minél decentralizáltabb ennek alkalmazása, annál kevésbé lehet erre támaszkodni. Ezen kívül egyre bonyolultabbak az eljárások, az európai jog egyre bonyolultabbá válik, és ezzel meg kell, hogy ismerkedjenek az európai, illetve a nemzeti bírák. Tehát a kihívások egyre nagyobbak, egyre bonyolultabbak a témák, a közösségi joganyag alkalmazása, és az Európai Bíróság ezt már a 60-as években felismerte, két elvet ismert fel az európai jogban, amelyet alkalmaznia kell a nemzeti bírának, illetve ismernie kell működését illetően. Az első elv a közvetlen alkalmazhatóság, ez minden jogi formára vonatkozik a, az irányelvekre csak bizonyos feltételek mellett, további elv pedig az elsőbség joga, az európai jog elsőbsége. Kosztainál ítélet a 60-as években szintén hangsúlyozta ezt, és az Európai Bíróság ennek továbbfejlesztésével foglalkozott. Tehát nagyon fontos, hogy a Nemzeti Bíra felismerje az összefüggéseket, és ennek megfelelően hozzon ítéletet. Ő sokkal jobban ismeri a nemzeti jogot, de kétséges esetben úgymond Kérdéseket kell, hogy intézzen az Európai Bírósághoz. Itt a, az um, előzetes döntési eljárás uh, lép érvénybe, és nagyon fontos, hogy a Nemzeti Bíra tudja azt, hogy hogyan kell a kérdést feltenni, milyen esetben kell kérdést feltenni. Az Európai Jogi Akadémiának abban a megtiszteltetésben volt része 2011-ben, szintén az Európai Parlament megbízásából és uh, az Európai Jogi Képzési Hálózat megbízásával hogy tanulmányt készíthetett a képzésekről, a nemzeti igazságszolgáltatási kép, képzésekről, lehetőségekről. Ez egy nagyon reprezentatív tanulmány volt, és arra az eredményre vezetett, hogy különösen az előzetes döntési eljárásban a nemzeti bírák túlnyomó többségében nem tudják azt, hogy hogyan tegyenek fel egy kérdést. Tisztában vannak a kérdéssel, viszont alkalmazásával nagyjából nincsenek tisztában. Ez azt jelenti, hogy továbbra is nagy szükség van a képzési, továbbképzési lehetőségekre. Az előzetes döntési eljárás is fejlődött időközben, és a közösségi joganyag változásával, az igazságszolgáltatás területén, például a családjogban vagy a büntetőjogban egy külön új eljárás jött létre, az úgynevezett gyorsított eljárás, az előzetes döntési eljáráson belül, és a Nemzeti Bírának kötelessége eh, az, hogy már javaslatokat tegyen maga az Európai Bíróság számára. Tehát itt a Nemzeti Bíra felelősségi köre még sokkal kiterjedtebb, mint egy adott klasszikus esetben. Szeretnék néhány szót szólni az igazságszolgáltatás területéről, amelyet az Amsterdami eh, szerződés óta um, a jogalkotó élettel töltött meg, tehát mind büntető kérdésekben. A Tamperei Egyezmény óta az ítéletek kölcsönös elismerhetőségére alapul, nagyon sok eszköz rendelkezésre, gyakorlatban is megvalósultak ezek az eszközök, és ez előfeltétele működő képességének. Nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatások a tagországokban megbízzanak más tagországok igazságszolgáltatásában. Ezt azonban nem lehet dekrétumba foglalni, a kölcsönös bizalom csak akkor erősíthet, ha az emberek ismerik egymást. Tehát, hogyha az igazságszolgáltatási hatóságok tudják azt, hogy mi a helyzet egy másik tagországban, és meg vannak esetleg győződve arról, hogy más tagországokban is hasonló alapelvek és értékek mentén dolgoznak, mint az ő országában a jogalkotási program ezen a területen, tehát a tamperei folyamat óta Hágában és Stockholmban um, irányították ezeket öt éves programokkal, nagyon sok jogi aktus született azóta, és július 2011. júniusa óta az Lisboni szerződés értelmében csak stratégiai iránymutatásaink vannak, és a stratégiai iránymutatások, amelyeket az Európai Tanács júniusban fogadott el, ezeket is élettel kell megtölteni, mert az elkövetkezendő öt évben ezek célja a konszolidálás. És természetesen az önök szakbizottságában is nagy kérdés lesz majd az, hogy a a meglévő eszközök konszolidálásával hova akarunk eljutni, mely, értelmes, mely intézkedésekre van szükség, van-e értelme annak, hogy a kodifikálás irányában tartsunk, a, um, a polgárjogi, eljárásjogi kérdésekben, amelyek um, más, máshol és máshol jelennek meg irányelvekben vagy rendeletekben, illetve kerethatározatokban. Ez is egy olyan kérdés, amiről majd dönteni kell. Tehát ahol új hiányosságokat látunk, azok politikai szempontból is lehetőséget jelentetnek a jogi aktusok kialakításához. Arra is gondolni kell, amit az anyagokban kifejtettünk, van egy olyan témacsoport, amely a végrehajtás és elismerés a kereskedelmi és polgárjogi kérdésekben, érvényesülő elismerésről szól, ez régebbi anyag, a most érvényben levő rendelkezések. 68 óta van egyébként egy olyan rendelkezés, amely szerint a jog e területe a biztonság és szabadság területén érvényesül, tehát hogyha kereskedő ügyekben egyfajta ö, téma a belső piachoz tartozik, akkor ezt a a brüsszeli egyes rendelkezés alapján kell érvényesíteni. A vonatkozó irányelvet átdolgozták, illetve a rendeletet. Itt egy állandó további fejlődés érzékelhető, és az a nemzeti bíró, aki közvetlen kell, hogy alkalmazza mindezeket a rendeleteket a határon átnyúló felelősségek hogy végrehajtás tekintetében fontos, hogy ismerje ezeknek a működését, ezeknek a jogszabályoknak. A fizetésképtelenség területén is hasonló a helyzet, amikor több államot érint, több államban működik egy, egy nagyvállalat, az különösen nagy kihívást jelent a, az érintett bíróság, a bíró részéről. A gyakorlatban egyre nagyobb ö, jelentősége van az európai családjog érvényesítésének, itt is a a, a, joghatóság, illetve a, végrehajthatóság kérdései merülnek fel, a, és a szülői felelősség meghatározásában, akkor is szerepet játszik ez. A, a polgári jog együttműködésben ez jobban érzékelhető talán, mint a büntető jog együttműködésben, ahol látják, egy éve érvényesül a bizottság azon javaslata, hogy létrejön egy európai államügyészség vagy főügyészség intézménye, az Európa, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme is így valósuljon meg. Ez ugyanakkor határon átnyúló súlyos bűncselekmények elleni fellépésben is alkalmazandó eszköz lehetne. A legismertebb példája a büntetőjogi együttműködésnek az Európai Elfogató Parancs, amely 2001 óta van érvényben, nagyon gyorsan fogadták el, ám nagyon sok heves kritika is, bírálat is éri ezeknek az eszközöknek a gyakorlatát, különösen a nem ö, arányos alkalmazását illetően ezeknek a, például a, a nemzetközi elfogadó parancsnak, illetve ezek sok esetben nem túl gyakorlatilag nehezen betarthatóak, koherensebb módszertant követelnek meg, és sajnos a kormányközi együttműködés módszertanából származó eszközök is, és mégsem egységes az alkalmazásuk a tagállamokban. Ennyit szerettem volna mondani a, azok tartalmi témákról, amelyeket a, a bírónak ismernie kell ahhoz, hogy az európai jogot alkalmazni tudja bíró gyakorlatában. Amit nem említettem még meg, az a határon átnyúló jog alkalmazás kérdése az, hogy a kollíziós esetekben melyik nemzeti joghatóság vagy jog érvényesül jön, ez is jól kell ismerje a tagállam a bíró, és ha egy másik állam jogát kell alkalmazza, akkor tudnia kell, hogy miről rendelkezik az. Tehát a, ami a továbbképzési kérdések illeti, hogy mi a konklúzió, az magától értetődik, világos, hogy a bírók továbbképzése különösen a, a nemzeti bíróságokon, tehát tagállami bíróságokon dolgozó bírók képzését kellett meghatározzák ezek a kérdések, ám az is világos, hogy az Európai Unióra is nagy felelősség hárul, amely Lisszaboni szerződés óta a bírók képzés támogatásában kapott felelősséget és hatáskört, és széles körben kell tehát értelmezni ezt a felelősséget, nem csak a konkrét bírói és ügyészi körben dolgozókét, hanem általában a, jog, a jogalkalmazók és a jogi szakmában dolgozók képzését is kell, hogy ér, érintse. Köszönöm szépen a figyelmüket! Well, thank you very much. Köszönöm szépen, a doktor, ezt a nagyon mély beszédet, rámutatott arra, hogy az európai jog milyen aspektusaira kell különösen odafigyelnie egy nemzeti joggyakorlónak akkor, amikor a szakmáját gyakorolja. Csoda történt ezen a konferencián, valami olyasmi, amit még sose láttam. Már a program második pontja előtt sikerült lemaradnunk. Sikerült tartanunk az időt. Ha jól tudom, akkor Stotz professzor úr lesz a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Az Európai Bíróság egyik főigazgatója vagyok, és az elnök úr a konferenciához a sok sikert kívánni és üdvözletét küldi önöknek. Arra kértek, hogy a nemzeti joggyakorlók általi Európai Uniós joggyakorlásról beszéljek, különös tekintettel az átültetésre. A 275-ös cikk szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződésben az Európai Uniós jogot a nemzeti kontextusban a tagállamoknak kell átültetnie. Van erre vonatkozólag egy jogszabály tehát, amely azonban az Európai ö, Bíróságra abban az esetben jogokat ruház, akkor, amikor úgy látja, hogy nem megfelelően alkalmazzák, hanem a tagállamok a nemzeti jogukban nem, felel, nem megfelelően ültetik át az Európai Uniós jogot, és azért nem valósul meg az egyformát ültetés a különböző tagállamok között. Először is néhány általános megjegyzésre szeretnék szorítkozni e területen a szerződések által ö, meghatározott kereten belül. Az Európai Bíróságnak növekszik az eltekintetben elvégzendő feladatainak a mennyisége. Ezt azért említem, mert szeretném, hogyha mindenki számára ez világos lenne. 2009 és 2013 között az Európai Bíróság által hozott határozatok száma 20%-kal növekedett meg, több mint 570 ügyről 700-ra növekedett az ügyek száma. Ezzel szemben növekedett 60%-kal a határozatok előtti jogi ügyeink száma is. 2013-ra több százra növekedett az ilyen ügyek száma. Körülbelül a, az Európai Bizottságnak az előzetes döntéseink száma gyakorlatilag exponenciálisan nő, 2014. június 30-án már is több mint 240 ügy került elénk ismételten, ez 111 százalékát tette ki az Európai Bíróság ügyeinek, ami azt jelenti, hogy a jelen pillanatban előttünk lévő ügyek számának több mint kétharmadát tette ez ki. Tehát több mint kétharmada az ügyeinknek a nemzeti jogba való átültetéssel kapcsolatos ügy volt. Nagyon jelentős tehát ezeknek a mennyisége, és ebből is látszik, hogy mennyire fontos az ö, jogállamiság megvalósítása, az emberek szabad mozgása, vagy a fogyasztók védelme az Európai Unióban, hiszen ezzel foglalkoztunk a legtöbbet. A tagállamonként is azt látjuk, hogy 21,5%-os a tagállami szintről 2013-ban legalábbis konkrétan ez volt a szám. Olaszország, Hollandia, Belgium követte egymást 15-10-valahány 5 százalékkal a tekintetben, hogy ilyen irányú kereseteket nyújtottak be az állampolgárok. 2013-ban kb. 15% volt Románia, 3,6 illetve 2,2% Bulgária esetében az ilyen benyújtott esetek száma. Idén Horvátország is csatlakozott a benyújtott esetek tekintetében, különösen az a környezetvédelmi joggal kapcsolatos ügyek száma növekedett meg az ő csatlakozásuk óta. 2012. szeptembere óta új eljárási rend lépett hatályba az Európai Bíróság esetében, ez figyelembe veszi ezeket az által említett változásokat, és azt is, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be az előzetes határozatok, illetve az eljárásbeli változások is ezt figyelembe veszik, a régi eljárási szabályzatnak az áttekintése, illetve az aktuális helyzethez való igazítása most is folyamatban van, hiszen nagyon fontos, hogy alkalmazkodjunk az a be, elő, elénk kerülő ügyekhez. Meg kell jegyeznem még a rengeteg előzetes határozattal kapcsolatban azt is, hogy 23,5 hónap alatt tizen, hónapról 17 hónapra csökkent a döntéshozatali idő, 2013-ban pedig fél évre csökkent ez. Tehát a 2014-es számok jelen pillanatban még kedvezőbbnek tűnnek a 2013-asnál is. Azokban az esetekben, amikor sürgősségi eljárást kérnek tőlünk, hiszen bizonyos esetekben az Európai Bíróságnál lehetőség van erre, hogy preferenciát élvezzen egy-egy ügy. Itt konkrétan olyasmikről van szó, amelyeket sürgősséggel tudunk tárgyalni, akkor kettő hónapra, tehát menni is pontosabban 6-8 hétre csökken az ügy időtartama. általában kettő-négy ilyen sürgősségi előzetes határozatot hozunk évente. Hölgyeim és uraim, megsokszorozódott a, a különféle témáknak a száma is, amelyeket ilyen előzetes eljárásban tudunk tárgyalni. De különösen két aktuális kérdésre szeretnék most kitérni, legalábbis az Európai Bíróság szempontjából két eljárásbeli megjegyzés lenne fontos, amit közvetíteni szeretnénk önök felé. A másik pedig az alapjogok alkalmazása, alapjogi karta alkalmazása nemzeti szinten. Tehát az egyik az eljárásbeli kérdésre vonatkozó megjegyzésünk. Itt azt tapasztaljuk, hogy az Európai Bíróság nem minden esetben tud befogadni ö, egy ilyen előzetes határozat hozatali kérést. Az eljárási szabályzatunk 53. cikke szerint, hogyha nyilvánvalóan nem kompetens az Európai Bíróság egy ilyen ügy elbírálásában, akkor, és teljesen nyilvánvalóan befogadhatatlan a benyújtott kérvény, akkor a bíróság úgy dönthet, hogy nem folytatja le az illető eljárást. Szeretném pontosítani ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság kompetenciájába nem minden olyan ügy tartozik, amelyről kapcsolatban panaszt kapunk. Az európai bírák tudnak erről konkrétan döntést hozni. E folyamatos a joggyakorlat kialakítása tekintetben 277 esetben csak a saját kompetenciáin belüli kérdésekben értelmezte az Európai Uniós jogot az Európai Bíróság, tehát az ügyeknek egy részét tudta megítélni. Még néhány számot szeretnék említeni. Elsősorban a nemzeti, jog, vagy nemzeti bíró lehet, hogy kérdést tehet fel az Európai Bíróságnak, és megkérdezi, hogy az Európai Unió jognak az általa kérdésesnek tekintett része az az Európai Bíróság hatáskörébe esik-e. Tehát ő előre megkérdezheti ezt, hiszen az Európai Bíróság normális esetben csak akkor értelmezheti az európai jogot, hogyha egy konkrét kérdésben keresik meg mégpedig akkor, hogyha azt kérdezik meg, hogy egy Európai Uniós jogszabálya kompatibilise egy konkrét tagállami jogszabály. Az erre a kérdésre adandó válasz értelmezést tartalmaz az Európai Uniós jogértelmezését, amely segítséget nyújt a tagállami bírának abban, hogy meg tudja válaszolni azt a feltett kérdést, hogy az ő nemzeti joguknak bizonyos pontjai megfelelnek-e az Európai Uniós jognak. Hogyha arra kérik, akkor megpróbálja az Európai Uniós Bírósága akár átfogalmazni a kérdést, hogyha úgy látja, hogy azzal segítséget tud nyújtani a nemzeti bírának. Nagyon gyakran nem megfelelő kérdéseket tesznek fel a nemzeti bírák, és ezért az európai bíróknak még a kérdést is át kell értelmezniük, mielőtt meg tudják adni a választ. Aztán vannak teljes mértékben belső jellegű helyzetek. Itt arról van szó, amikor a per összes eleme tagállam belügye. Ekkor az Európai Bíróság nem lehet kompetens annak az ügynek az értelmezésében. Például, hogyha a bolgárok kiadnak egy letartóztatási parancsot, európai letartóztatási parancsot egy bolgár állampolgár erren Bulgária területén, akkor teljes mértékben nemzeti ügynek tekinthető ez, és az Európai Bíróság nem foglalkozik ezzel, hiszen az Európai Uniós joghoz ennek semmi köze. De nem minden eset ennyire egyértelműen mondjuk nemzeti hatáskörbe tartozó. Tehát nagyon gyakran például az, hogy bizonyos betegségek ellen a gyermekek beoltásával kapcsolatos kérdésben megkeresett minket a szlovák, egy szlovák bíróság, de itt is úgy ítéltük meg, hogy egy nemzeti jogszabály írja elő a kötelező védőoltást, úgyhogy az Európai Bíróság úgy gondolta, hogy ezt nem kellene feltétlenül nemzet, vagy Európai Uniós szinten kezelni. De mégis volt egy olyan ö, pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, amely azt mondta, hogy a megelőzés, a betegségek megelőzésével kapcsolatos intézkedések nem teszik lehetővé az Európai Uniós állampolgárok számára azt, hogy egy kötelező védőoltást visszautasítsanak. Ez tehát nem menti fel a kirek beoltása alól a egyes tagállamokban élő szülőket. Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy azonban nem ö, kompetens az Európai Bíróság abban, hogy ebben a kérdésben ő döntsön. Itt azonban nagyon elmélyülten kellett foglalkoznunk a jog útvesztőivel. Nagyon gyakran már nagyon korán, tehát egy eléggé előzetes fázisban meg kell vizsgálnia az Európai Bíróságnak, hogy kompetense vagy nem egy bizonyos kérdés megválaszolására. És akkor már ebben az előzetes fázisban el tudjuk utasítani a kérdést, és vissza tudjuk küldeni a feladónak, hiszen nyilvánvalóan nem vagyunk kompetensek annak a megválaszolására. A másik eljárásbeli kérdés, vagy megjegyzésem a 94-es pontjára vonatkozik az eljárási szabályzatunknak, amely minimum követelményeket vonat, sorol fel, amelyeket be kell, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy befogadható legyen egy nemzeti bíra által benyújtott kérdés. Az, hogy a per témája, a per eljárás a nemzeti rendelkezések és bizonyos esetekben a nemzeti vonatkozó jogszabályok is lehetővé tegyék azt, hogy az Európai Bírósághoz forduljon abban az ügyben az illető, és utána azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió joga érvényese arra a konkrét ügyre, amelyben az Európai Uniós tagállam bírája felteszi a kérdést nekünk. Természetesen a bírák nagyon fontos, hogy ismerjék azokat a kondíciókat, amelybe, amelyek e, esetében az Európai Bírósághoz fordulhatnak egy kérdéssel. Az új eljárási szabályzat, és talán érdekes itt most megjegyezni azt, hogy az Európai Bíróság az internetes weboldalán nyilvánosságra hozta azokat az ajánlásokat, és itt most egy hatoldas dokumentumra utalnék. Tehát egy olyan dokumentum, amely az Európai Uniós bíróságok, a nemzeti bíróságok figyelmét hívja fel arra, hogy mit érdemes végig gondolni, mielőtt az Európai Bírósághoz fordulnak egy ügyben. Tehát ez egy ilyen amolyan iránymutató, amit minden nemzeti bírának érdemes lenne elolvasnia, mielőtt az Európai Bíróságra küld egy kérdést. Hogyha például a formai követelmények nem felel meg a kérdés, már is elutasíthatja és befogadhatatlannak minősíteti az Európai Bíróság az ő kérdésüket. Nagyon gyakran emiatt utasítják vissza az Európai Bíróság részéről a nemzeti kérdéseket, ezért is nagyon fontos, hogy ezt a hat oldalt minden bíra olvassa át. Vannak olyan esetek, amelyekben az Európai Bíróság elutasít egy kérdést, mert nyilvánvalóan befogadhatatlan, vagy nem kompetens az Európai Bíróság ebben a kérdésben. Ez a benyújtott kérvényeknek a 6%-át teszik ez ilyen visszautasítások mennyisége, tehát nem egy látható, vagy nem egy nagyon magas szám. Úgy látszik tehát, hogy nagyon jól működik a tájékoztatás és az együttműködés. Az utolsó megjegyzésem pedig az Európai Alapjogi Kartának a nemzeti szintű alkalmazására vonatkozik. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy világos, hogy ez a karta teljes mértékben alkalmazandó a származtatott jogok kérdésében, például az Európai Parlament részéről. De ami a nemzeti szintű alkalmazást illeti az 51. cikk első bekezdése az alapjogi kartának kimondja, hogy csak abban az esetben alkalmazandó ez a karta, amikor az Európai Unió végrehajt, joga végre van hajtva egy tagállamban és az Akabak Franc ügyre hívnám fel a figyelmüket, 2013-as ügyről van szó, amelyben az Európai Bíróság pontosította azt, hogy a karta milyen esetekben alkalmazandó nemzeti szinten. És itt azt mondta ki a bíróság, hogy az alapjogok, amelyeket ez a karta garantál, tiszteletben kell, hogy legyenek tartva a nemzeti jogban. Ez azt jelenti, hogy tökéletes a koherencia a 'származtatott jogok, illetve a kartá által előírt jog alkalmazása között. Ez a megoldás garantálni tudta azt, hogy a karta, a szerződések által felállított jogállamiságot tiszteletben tartsuk, és ezeket egységesen alkalmazzák a nemzeti jog gyakorló bírái is. Tehát pontosítottuk azt, hogy mikor alkalmazandó a karta. Akkor, amikor a saját kompetenciájukon kívül lépnek fel az egyes tagállamok, más esetben ö, nem. Vannak olyan szerzők, akik megkérdőjelezték ezt a joggyakorlatot, sőt, még olyan joghatóságok is vannak, amelyek kételjüket fejezték ki ezzel kapcsolatban azt tudjuk válaszolni, hogy az Európai Bíróság különbözik a nemzeti alkotmánybíróságoktól, sőt az Európai Emberi Jogi Bíróságtól is, mert nem egy specializált joghatóság vagyunk, amely az alapvető jogok kérdésére összpontosítana, hanem ennél sokkal szélesebb körű a hatáskörünk. Az Európai Uniós jogszabályok számos különböző más témát is lefednek, úgyhogy nem akarunk a luxemburgi bírósággal egyáltalán versenybe szállni, hiszen ők azok, akik kifejezetten az alapjogokra specializálódtak. Egy kicsit hosszú voltam, ezért elnézést kérek, elnök úr de nagy örömmel fogok válaszolni az esetlegesen felmerülő kérdéseikre a későbbiekben is. Köszönjük szépen. Strauss professzor. Van egy harmadik előadónk is ebben a blogban, mielőtt megnyitnánk a vitát. Meg is adnám tehát a szót Marta Balesteros asszonynak. Parancsoljon, asszonyom! Hello. Um, thank you very... Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket a mai műhelybeszélgetésre. Martán Meleszterusz vagyok, egy tanácsadói konzultációs cég alkalmazottja vagyok. Szakpolitikai kérdésekben nyújtunk tanácsadást az EU intézményeknek, különösen környezetvédelmi, alapjogi, fogyasztó és egészségvédelmi, egészségvédelmi kérdésekben tesszük ezt. Az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásáról fogok beszélni. Ezen belül tisztázni szeretném egyes szakkifejezéseket, amelyeket alkalmazunk, majd a az EU jogszabályok átültetésében tapasztalható trendekről beszélnék, azokról a jogeszközökről, amelyeket EU szinten alkalmaznak a megfelelés biztosítására és a betartatás eszközeit, a szabálysértési és eljárásokat fogom ismertetni. Mindenek előtt tehát azt szeretném aláhúzni, hogy az előadásom és annak az írásos anyaga, ami önök előtt van meg a weboldalon is, azt célozza, hogy aláhúzzuk, mennyire fontos az EU szakpolitika az EU jogszabályok végrehajtásának figyelemmel kísérésére és betartatására EU szinten, tehát nem a tagállam szintjén, hiszen az előző előadó taglalta a tagállami rendszer mikéntjét, hanem az EU szintet ismertetném, az Európai Parlament tevékenységét és az Európai Bizottság tevékenységét is beleértve ez utóbbiba. Az általában alkalmazott szakkifejezések, amelyeket most tisztáznék, a transpozíció, tehát a jogszabály átültetése, amely azon jogszabályokra vagy szabályozásokra vonatkozik, amelyek az EU jogszabályt a nemzeti joganyagba teszik át. Az Európai Uniós joganyag alkalmazása arról szól, hogy gyakorlatban a tagállamban hogyan történik ennek alkalmazása. A végrehajtás pedig mind a kettőt érinti. Tehát az átültetés végrehajtása és az alkalmazás végrehajtása is. A betartatás pedig azon intézkedéseket jelenti, amelyeket az egyes hatóságok fogadnak el az, hogy garantálják az európai sokszabályok végrehajtását. Tehát egyrészt a transzpozíciót, másrészt a, a végrehajtást. A kutatásunk eredményei abban foglalhatóak össze, és főleg két konklúzióban, ezeket majd taglalom, de általában belátható, hogy az az EU jogszabályok végrehajtásával régóta gondok vannak, és az Európai Bizottságnak nehezen megy az, hogy egy szisztematikus, rendszeres végrehajtását biztosítsa. Egyrészt nehéz megragadni a jogsértéseket, vagy a kötelezettségszegéseket, és ha, ha meg is határozzák őket, nehéz ezekkel szemben fellépni. Ezt követően beszélek majd azon eszközök, eredményességéről és hatékonyságáról, amelyek a bizottság kezében vannak a szerep körbetöltésére. Ami a jogszabályok átültetését, a transzpozíciót illeti, az Európai Bizottság figyelemmel kíséri ezek időbeli menetét és korrekt voltát. Ezt, ennek prioritását több dokumentum is megjelöli, különösen azok az éves jelentések, amelyek az EU jogszabályok monitoringáról és végrehajtásáról szólnak, és amelyeket évente publikál a bizottság. Érzékelhető, hogy általános tendencia a transzpozícióban a tagállamok úgy tűnik ki is leltetik, lassan vezetik be az EU jogszabályokat. Ezt erre a legutóbbi éves jelentés is rámutatott, a 2012-es évet értékelve kimondja, hogy a legtöbb tagállam kötelezettségszegési eljárás alanya lett, különösen az energetika területén 24 tagállam ellenindult kötelezettségszegési eljárás. És nőtt a bizottság által indított eljárások száma 2009-től 11-ig. Ugyanakkor a bizottság úgy nyilatkozott, és a tagállamokkal tárgyalva belát, látta, hogy a 260-as cikk, a szerződések 260-as cikkének as cikknek volt olyan hatása, hogy felgyorsította némileg az EU jogszabályok átültetésének folyamatát, abban az értelemben, hogy ha a tagállam tudja, hogy kötetettség szegés eljárás alanya, akkor gyorsabban kell reagáljon a probléma kezelésére. Ez a cikk, tehát a, a TFU, eh, TFU ezen cikke eh, a bizottság számára lehetővé teszi, hogy bírságot is kiróljon a, a késői transzpozíció miatt a tagállamra. Most kerültek kerültek is bíróság elé ilyen ügyek. Tehát egy cikk hatékonysága növelte ugyan a transzpozíció gyorsaságát, de csak akkor el ez a hatás, hogyha már beindult a kötelezettségszegési eljárás. A jó és időben történő transzpozíció oka sokszor az, hogy maga az irányelv nem eléggé világos. Ez pedig annak tudható be, hogy sokszor politikai kompromisszumok eredménye a jogalkotás folyamatában egy-egy irányelv, sokszor aztán nehezen is értelmezhető. Úgyhogy fontos, hogy az Európai Parlament is figyelembe legyen arra, hogy az eljárás a jogalkotás folyamatában pontos és világos módon, szabados módon fogalmazzák meg azt, amiből az irány, amiből az irányelv lesz. A tagállami szinten ebből az a gond adódhat, hogy az egyes intézményi ugye más és más intézmény eljárások révén ültetik át az EU joganyagot az egyes tagállamokban. Úgy gondoljuk, hogy azok az ajánlások, amelyek, amelyeket mi foglaltunk össze, javítandó a transzpozíciót, arra is rámutatnak, hogy a tagállamok megfelelő struktúrákat hozzanak létre, biztosítva azt, hogy az a személy, aki tárgyal a jogalkotási eljárásban, az irányelv témájában a tagállam részéről kapcsolatban legyen azokkal az intézmények része, amelyek, amelyek a, a, az átültetésért és végrehajtásért felelősek a tagállamban. Sokszor tudnék nem áll fenn ez a kapcsolat, ahogy a kutatásunk feltárta. A másik ajánlás az lehet, hogy biztosítsuk azt, hogyha amikor az idő lényegi elem egy bizonyos sok szabály átültetésében, akkor inkább rendelet szülessen ezekben a témákban, és ne irányelv. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek szerepe lehet abban is, hogy a bizottságot rászorítsa arra, hogy a monitoring és végrehajtás ugyanúgy történjen, mint az irányelv esetében. Akkor is, ha rendeletről van szó, szóval most nem, így, nem ugyanaz a rendszerben történik, ha megnézzük az éves jelentéseket, látható, hogy nem ugyanaz az információs csatorna működik a rendeletnek az irányelv monitoringjában. A különféle megfelelési elősegítő eszközöket vizsgáljuk, amelyeket a bizottság igyekszik alkalmazni. Az első ajánlása az lehet, hogy stratégiai módszertanban kéne ezeket az eszközöket alkalmazni. Sőt, egyeseket rendszeresebben, szisztematikusabban kéne alkalmazni, még másokat csak konkrétan egy-egy specifikus esetben, hogyha az irányel végrehajtása megköveteli. Látják az egyes eszközökre vonatkozó elemzéseket, csak azt húznám alá mindebből, hogy úgy gondoljuk, hogy a konformitás ellenőrzés, illetve az EU jogszabályok átültetésének ellenőrzése meg a korrelációs tábla szisztematikusan kellene, hogy alkalmazása kerüljön, csak úgy, mint a transzpozíciós tervek, amelyeket a bizottság hoz létre. A korrelációs táblák kötelező használatát már régóta követeli az Európai Parlament, a bizottságtól is, meg a tanástól is. Ez a kérdés szintén megint csak a parlament napirendjére kerülhetne. Szóval van két intézményi megállapodása a bizottság és parlament között arról, hogy biztosítani kell azt, hogy a tagállamok adjanak korrelációs táblázatokat ki az átültetésről. Ha ez nem történik meg, akkor a parlament kell biztosítsa azt, hogy a bizottság ezeket beszerezze, vagy elvégezze, és legyen erre forrása. Hiszen csak így lehet az EU jogszabályok transzpozíciójának végrehajtását megvizsgálni. Az európai szinten való Európai Uniós inspekciós vizsgálatok, amelyeket EU-s szervezetek végeznek, olyan témát jelentenek, amelyet az Európai Parlament is többször felvetett. Szükségesnek látszik az, hogy ilyen vizsgálatok induljanak konkrét panaszok vagy kötelességszegési eljárások esetén a tagállamok ilyen szabásértései tekintetében, például a környezetvédelmi ügyekben. Például, hogy konkrét ügy felmerül keresetként a bíróság előtt, sokszor nincs elég bizonyíték arra, ahhoz, hogy alátámasszák a keresetet vagy az ügyet. És sok esetben ilyenkor el is vesz, nem is indul eljárás. Tehát EU szinten kell, hogy legyenek ilyen vizsgálatok, tengerhajózási, állatjóléti, élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Ugye a környezetvédelem egy nagyon összetett ügy, fontos tehát, hogy történjenek ilyen vizsgálatok, kiegészítve az EU pilot és közösségzési eljárások menetét. A betartással kapcsolatban az EU Pilot és az Infringement Procedure a két eszközünk. Az EU Pilot a kötetességési eljárás előtti szakaszban valósul meg. Olyan eszköz ez, amely 2007-ben jött létre az Európai Bizottság kezdeményezésére. Nincs konkrét jogi alapja a szerződésekben, nem ugyanakkor a célja az, hogy korrigáljon megfelelési problémákat azzal, hogy létrehoz egy olyan platformot, ahol az Európai Bizottság és a tagállam kapcsolatba léphet információcsere révén, korrigálva a problémát. A másik célja az, hogy csökkentsék a kötelességszegések számát, illetve gyorsabb választ tudjon adni ez a rendszer az állampolgári keresetekre, itt a panaszokra. Az EU Pilot rendszerrel a, a gond az, hogy egyrészt, hogy nincs megfelelő jogi alapja. Ha a kötetésegzési eljárás 258-as cikke lehetővé teszi a bizottság számára, hogy véleményt nyújtson be a tagállam, megalapozott véleményt nyújtson be a tagállam számára, úgy gondolja, hogy megsértette a tagállam az európai jogszabályt. Ugyanakkor a tagállam is benyújthat meg, megjegyzéseket, vagy meglátásokat. Tehát ez két vagy történik. Én van egy, egy formális levél, amit a tagállamnak küldenek, és aztán egy, egy érvelt vélemény, nyújt be a tagállam, a bizottság ebben, tehát megvizsgálhatja a tagállam álláspontját. Az EU Pilot egy, egy következő szintet teremt ebben a párbeszédben, feltárva az, hogy mi a tagállam álláspontja, és milyen meglátásai vannak, ám, mint mondtam, jogalapja nincs. Ennek az árt, úgymond párbeszédnek, a bizottság és a tagállam közötti párbeszédnek az eredményességét két oknál fogva kérdőjelezik meg sokan. Egyrészt több alkalommal, ahogy mi, lá, mi tapasztaltunk szerint, az az időszak, amikor a bizottság és a tagállam folytatja ezt a párbeszédet, eléggé hosszúra nyúlik. Általában hat hónapnál több. Ezt a nem jogilag kötelező szabályok megengedik. Ez azt jelenti, hogy nagyon hosszú időszakban fönn, fönnáll konkrét ügyekben a tagállamban a non-compliance, tehát a meg nem felelés, amíg folyik ez az egyeztetés, és ez alatt a piac zavarokat szenvedhet el, mert egyes tagállamok ugye betartják a szabályt, mások meg késlekednek, és ez a párbeszédes ö, ö, keret jó hosszú ideig fenntartja a meg nem felelés lehetőségét egy-egy tagállamban. A másik oka az, annak, hogy az EU-Pilot hát itt kérdéses megoldás, az az, hogy a döntéshozatalban, ugye a döntés egy osztályszinten történik, és a bizottság dönthet arról, hogy a panasz alapján indít-e vagy sem kötelezettségési eljárást. vannak megdöbbentő számadatok ezzel kapcsolatban. A bizottság legfrissebb EU jogvetesei jelentésében benne áll, hogy több mint, és megvizsgáltak több mint 2800 panaszt. Mindezekből 621 eredményezett EU pilot eljárást. A többi, tehát 2200 esetet nem vittek tovább. Ez elég nagy szám, ez utóbbi. Ajánlásunkban tehát úgy fogalmazunk, hogy bizonyos a, a jogszerűségnek és magának a folyamatnak valamiféle kontrollja kellene, hogy érvényesüljön azzal, hogy elfogadnak olyan szabályokat, amelyekben egyrészt megkötik az egyes folyamat szakaszok idejét, és ebben az egyes, az egyes felek szerepkörét. a kötelezettségszegési eljárás meglehetősen eredményes, hatékony, ez elég széles körben elismert tény. A tagállam innentől tudja, hogy a következő lépés a bírósághoz vezet. Úgyhogy ennek a szabálynak, ennek az eszköznek a hatékonysága abban áll, eh, nagyon jelentős. Mégis az Európai Bizottság úgy döntött, hogy csökkenti ennek az eljárásnak az alkalmazását. Azt ajánljuk tehát, ahogy látják, hogy mindenek előtt jöjjön létre egy olyan rendelet, amely pontosan meghatározza az EU pilotra vonatkozó eljárási lépéseket, meg a, meg a kötelezettségszegési eljárás vonatkozókat, és hogy pontosan legyen egy menetrendje az egyes lépéseknek, és világos tegyük azt is, hogy egy EU pilot mikor kezdődik, mikor zárul le, és pontosan mikor indítja, vagy mikor indul a szegési eljárás. A, az EU pilotnak a, a legitimitással is gondja, mert a panaszos nem vesz részt ebben a folyamatban, ahogy a kötelezettségszegési eljárásban sem kap szerepet a panaszos maga. Úgy gondoljuk, és, és vannak példák a tagállamokban, ahol a panaszos, vagy felfelelőső panaszos bevonása sokkal hatékonyabbá teszi eljárás, hiszen ő információ, pontosabb információval tud szolgálni, jobban tudja értelmezni a tagállam által felhozott és a bizottság által felhozott érveket, úgyhogy az EU jogszabály megsértésének orvoslása sokszor gyorsabban és jobb megoldás révén érvényesül, ha bevonják a panaszost. Svédországban és Olaszországban vannak erre példák, úgyhogy szerintünk EU szinten is támogatnunk kellene ezt azzal, hogy bevonjuk a panaszost, meg a parlamentet is. Tehát a parlament kapna tájékoztatást azokról a panaszokról, amelyeket beterjesztettek a bizottság elé, és így módon, valami módon részt kapna a folyamatban. Vagy az EU pilot Hát, ma való részvétele, vagy legalább felügyelve a folyamat. Utolsó kérdés, az, az, a kötelezettségszegési eljárás átláthatósága a parlament évek óta kéri, hogy adatbázist kapjon az összes eset állapotáról. Mely tagállamok ellen, mely jogszabályos megsértése miatt indult kötelezettségszegési eljárás. A bizottság websájtján található most adat használhatatlan lejárt, nem friss, nem releváns információt tartalmaz. Úgy gondoljuk tehát, hogy a parlament szerepe volna az ebben a ciklusban, hogy követelje a bizottságtól, hogy frissítse ezt az adatbázisát, sőt, nyissa meg a nyilvánosság előtt is, meg persze a parlament előtt is, hogy a közösségi eljárásokról megfelelő friss információ elrendelkezésre. Köszönöm. We thank you, madam. Köszönöm szépen, köszönjük szépen Balestrosz asszony előadását. Most van még időnk a vitára. Hautalasszony, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen ezeket a rendkívül érdekes előadásokat. Ami az első ké hozzászólót illeti, Hajzel urat és Stotz urat, meg szeretném őket kérdezni az Európai Elfogató Parancsról. Önök el tudnánk -e magyarázni azt, hogy ez napvilágra hozott -e olyan problémákat, mint a hatékonyság hiánya, vagy a függetlenség hiánya, a nemzeti bíróságok függetlenségének hiánya, vagy igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének hiánya, hatékonyságának hiánya, hiszen itt egy érdekes szürke zónáról van szó, amikor a tagországoknak európai jogot kell alkalmazniunk, egy tagországnak meg kell bíznie, bíznia egy másik tagország igazságszolgáltatási rendszerében, bírósági rendszerében. Itt meg szeretném kérdezni önöket, hogy mit gondolnak erről. Baleszter Rossz asszony, köszönjük szépen a javaslatait. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek feltétlenül fontos volnia ezt az európai kísérleti projektet, illetve nagyon fontos a szabálysértési eljárás megvizsgálása is. Két kérdésem van önhöz. Nagyon gyakran a civil társadalom nagy mértékben bízik meg az európai szintben, ami például a habitat irányelvre vonatkozik. hiszen ez a környezetvédelmi standardok garanciája. Én nekem is voltak tapasztalataim ezen a területen. A bizottság néha nagyon csalódása okot adó eredményeket produkál, gazdasági foglalkoztatási érvel áll elő, és nem tartja magát az említett irányelvek eredeti céljaihoz, a környezetvédelméhez. sok kérdésem a környezeti felelősség levállalásra vonatkozik. Önöknek mik a tapasztalatai erről a területről? ezt a tagországok hogyan alkalmazták, és azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan érvényesül a környezeti felelősségvállalás. Köszönöm. If you permit me, uh, we will... Ha megengedik, uh, két kérdésem van nekem is illetve két további hozzászóló is van. Összegezzük először a kérdéseket, és akkor utána meghallgatjuk majd a válaszokat. Pintó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Mielőtt rátérnék a kérdéseimre. Azt gondolom, hogy itt jelentős kihívások vannak ebben a jogi témában és úgy érzem, hogy ezt egy kicsit figyelmen kívül hagyták az Európai Unióban mindeddig. Az Európai Unió jogi szempontból épül fel, jogrendel bír, és ez a jogrend hivatott előmozdítani a kereskedelmet, az áruk mozgását, stb. Az Európai Unió úgymond egy átalakulás eredménye, az Európai Gazdasági Közösség átalakulásának eredménye politikai közösségé. Különböző lépések voltak, az Európai Gazdasági Közösséggel indult mindez, most pedig a jogra térnék ki. Hát itt egy első dimenzióval rendelkezünk, az ember abszolút tiszteletben tartását. Úgy érzem, hogy a jognak, bármely jognak a jogi fogalomnak eh, ez a tartalma. 28 eh, tagországban, az Európai Unióban 28 különböző jogrend, különböző jogrendekről van szó, és azt gondolom, hogy ez problémát jelenthet. Első ránézésre látjuk ezt, de ebből még lehet erényt is kovácsolni, illetve esélyt. Természetesen a törvények különböznek országonként, viszont maga a jog mindig ugyanaz. törvények nem egyenlőek a joggal. A törvények csak forrását képezik a jognak, ugyanúgy, mint az esélyegyenlőség, a jogalkotás, a jó jogi és szociális gyakorlatok, ezek mind forrását képezik a jognak, és a jogállam egy olyan állam, amely mindaz, amit tesz, a jogra támaszkodik. És a bíróságok hoznak ítéleteket sou humana, se quisermos, do direito criminal. Ami az Európai Uniót ért, itt léteznek az emberi jogok, a személyes jogok, az alapjogok. Az emberi jogoknál és az alapjogoknál az alapvető probléma olyan személyeknél jelenik meg, akik mások, például bűnözők, terroristák olyan személyek, akik másokat zsákmányolnak ki. Éppen ezért itt az emberi jogot meg kell eh, védeni, és ez alapvető. Azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja. Nem beszélhetünk eh, anélkül az emberekről, hogy elismernénk, illetve hogy az állam elismerné, hogy ez a jog létezik. Most pedig létezik a közösségi jog fogalma, az Európai Unión joga, és itt számos alapvető jogról van szó, például az ártatlanság vélelme, és egyéb más alapelvek, például, hogy valakit nem lehet eltélni, elítélni anélkül, hogy felebezéshez joga ne lenne. A felebezéshez való jog. És ide tartozik a védelemhez való jog, itt szeretnék egy kis történetet elmesélni, és lehet, hogy ön is, önök is ismerik, de az is lehet, hogy ilyen szempontból még nem látták. 2000 évvel ezelőtt Galileában született egy ítélet, csütörtök este egy személyt letartóztattak, megkínóztak, és a következő nap pelengére állították és kivégezték. Most eljárásbeli előírások vannak, és az ilyen típusú előírások ezt lehetetlenné teszik, tehát nem lehet túl gyorsan ítéletet hozni. Nem is szeretnék kitérni az akkori ítélet brutalitására, arra a gyorsasságra, amivel ezt az ítéletet megvalósították. Annak idején Nazaret. Incluindo aqueles que dias antes o aclamavam. Annak idején Názári, eh, Názáreti Jézus senki nem védte meg, és természetesen ez megváltozott azóta. Ezt pedig el kell, hogy ismerjük. Úgy érzem, hogy ez nagyon fontos. És ezt szem előtt kell tartanunk. Az ügyvédnek az a feladata, hogy eh, megvédje kliensét, ezek garanciák. Nem az ügyvéd jogairól van itt szó, hanem az ember számára biztosított garanciákról, ami pedig a bíra függetlenségét, a bíróságok függetlenségét illeti. Ez szintén rendkívül fontos alapelv, amelyről nem szabad megfeledkeznünk azért, hogy az embereket ne lehessen külső nyomásnak alávetni. De most akkor rá is térnék a kérdésemre. A tipificação legal de crimes na União possa ser lehet-e vajon arról gondoskodni, lehet-e biztosítani azt, hogy egy központi szerv határozza meg ezt a tipologizációt, tehát azt gondolom, hogy itt egy európai integrációról van szó a jog kapcsán, különösen ami a büntetőjogot illeti, ez pedig azt jelenti, hogy ami bünténynek minősül egy tagországban, az fontos, hogy más tagországokban is bünténynek minősüljön. Illetve fordítva, ha valami nem minősül bűncselekménynek, akkor egy adott tagországban, akkor ez nem minősüljön bűncselekménynek másik tagországban sem. Ez pedig alapvető kérdés számomra, hiszen az alapértékek mindannyiunk számára ugyanolyanok ugyanazok, és ezt a védelmet ugyanúgy biztosítani szeretnénk, mint a büntetőjogot. Ami egy gyilkosságot illeti. Itt nem engedhetünk meg ellentmondásokat. Ami gyilkosságnak minősül egy tagországban, az más tagországban is gyilkosságnak kell, hogy minősüljön. Se isto é ou não possível no, no avanço da integração. Ami a rablást illeti, a rablásos gyilkosságot, stb. Azt gondolom, hogy fontos lenne egyetlen e, értéket rögzíteni, és ezt központi módon irányítani. Köszönöm szépen. Még egy kérdésre adok lehetőséget. Morvai Krisztina kapszót, és nagyon fontos időt adnunk a válaszokra is, nem csak a kérdésekre. Köszönöm. Nagyszerű, mikor a a, tör, a jog és a szenvedély kéz a kézben jár. Az én kérdésem unalmasabb lesz. Azon félreértésekről szól, ami az alapjog alkalmazásában adó félreértésekről szól. A két előző hozzászóló érintette ezt a témát, két estet említettek, amikor a kartát nem volt végrehajtható, és végül nem alkalmazta a hazai bíróság. Kérdésem, hogy volt-e olyan eset, amikor akarta alkalmazható volt hazai szinten, vagy hát nehéz beszélni, hogyha a szomszédom is beszélget mellettem. De kérem, hogy inkább rám hallgasson egy kicsit, miközben beszélek. Tehát a kérdésem, milyen joggyakorlatunk van jelen pillanatban a, a karta betartásáról akár tagállami bíróság, akár az Európai Bíróság részéről. Köszönöm. Tekintettel arra, hogy Morvai asszony röviden tette fel a kérdését, Breton úrnak is jut egy negyedik kérdésre idő még. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretem volna felhívni a felszólalók figyelmét két problémára. Az első a jogok um, elsőbségének a hogy melyik jog élvez elsőbséget ennek a kérdése a különböző joghatóságok között, ez alapvető fontosságú, mert a bizonyos joghatóságok jelzik azt, hogy az európai jog még akár a tagállamok alkotmányánál is előbbre való, és nem tudom, hogy ez demokratikus elv-e, hiszen a szerződésben így ez nincs kimondva. Persze az európai alkotmányban szerepelt de konkrétan mondjuk a franciák leszavazták a népszavazáson. Lisszaboni szerződés az átvette az európai alkotmány nagy részét, de ezt a primátust, ezt nem. Tehát nem bosszantó dolog-e az, hogyha az egész uniós jog egy olyan elven nyugszik, amit egyébként a tagállamok által ratifikált szerződésben nem szerepel. Aztán egy ilyen fontosságú elvet hogyan ö, állíthat fel az Európai Bíróság akkor, amikor az európai népek ezt leszavazták? Az alapvető alapjogi kartával kapcsolatban vannak olyan sajtánálatos dolgok, hogy még mindig nem alkalmazzák megfelelően, de ezzel kapcsolatban szeretném jelezni azt, hogy az európai 1950-es emberi jogok védelmére vonatkozó jogszabálya való ütközése. Az alapvető jogokat nagyon hasonlóan fogalmazza meg a két szöveg, de a két szöveg mégis különböző joghatóságok védelme alá esik. Az 1950-es jogszabály, illetve a karta. És ez konfliktust okozhat akkor, és erre már volt a múltban is tapasztalat, amikor a, a bírák alkalmazni akarják. Az ilyen problémákat hogyan lehetne az önök véleménye szerint elkerülni? Köszönöm. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen. A tisztelt meghívott vendégeinket szeretném kérni, hogy a előadásaik sorrendjében ismét kapjanak szót és válaszoljanak a kérdésekre. Remélem, hogy nagyjából két perc elég lesz önöknek. Hogy kezdjük a, akkor a hozzászólások sorrendjében. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az elfogadó parancs hatékonysága kétség kívül áll. Eredményes, hatékony eszköz, a bizottság számadatai is bizonyítják ezt. Az elfogás ideje jelentősen csökkent, úgyhogy sikertörténetnek vehetjük. Nem hallottam a bíróság függetlenségének megsértéséről ilyen esetekben való döntésben. Ám az egész dolog, instrument, az egész eszköz konstrukciója olyan, hogy kötelezi a kérelmező bíróságot arra, hogy kiadjon egy elfogadó parancsot, és a minden elem rendelkezés, akkor kell adni ezt. Az elfogadó parancsot nincs diszkréciós jog volt a kép a bíróság kezében, de ez, ennek van értelme egy olyan jogközönség, közösségben, amelyet, amely a bizalomra alapul. Kérdés, hogy a bizalom valóban fennáll-e vagy sem, de hát a, ebben összefüggésben ez a helyzet. Hogyha az jogsértés vagy a ö, gyanúja áll fent, akkor az, az a, a, a legmagasabb szintű bíróság feladata az, hogy a karta érvényét biztosítsa, hiszen a végrehajtás arancs végrehajtása Európai Uniós jogeszközként érvényesül elviekben ez nem jelent problémát. Az igazi gond az inkább, hogy adott esetekben nem arányos módon alkalmazzák az elfogadó parancsot, kisebb bűncselekményekre is kiadják. Ebben van gond. Talán nagyban, nagyra értékeltem az ön előadását és az európai büntetőjog nagyobb egységészségére való felhívását, ám a szerződések alapján vannak, van korlát, gátjai annak, hogy mennyire lehet közös vagy határon átnyúló módon harmonizálni európai büntetőjogot olyan területeken, ahol van határon átnyúló jellege. Tehát a egységesség a sokféleségképpen itt is érvényes. Tehát, hogyha a tagállamokban különböző a definíció a gyilkosságnak vagy a rablásnak, ám legyen, szerintem nem kell pontosan minden részében azonos legyen ez a, ez a definíció. Az alapjogi kartára vonatkozó válást Stolz úrnak hagyom, de egy utolsó megjegyzés talán Le Breton úrnak, hogyha a primátus elvét alkalmazzuk, ami önmagában egy kétnapos konferencia témája lehetne, akkor egyik érv az lehet, hogy bár eleinte a jog a bíróságok felődésében minden tagállamban, minden a reformok, a, a, a felődések összes reformjában az egész akit jóvá hagyták, beleértve a szerződés jog értelmezéseit is, meg különösen ezért az elvét, persze fenntartva azokat a, a fenntartásokat, amelyek tagállamok, például a, a német alkotmánybíróság megfogalmazott az alkotmányjoggal kapcsolatos szupremáciát illetően, ez megint egy más tészta, megint más téma lehetne egy hosszabb előadásé. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés politikai jellegű volt, természetesen az Európai Bíróság Luxemburgban elismeri mindazt, ami az irány elvekben szerepel az elfogató parancsról, az európai elfogató parancsról, illetve mindazt, ami egyéb más irányelvekben is szerepel. Ez nem kérdés, a bíróság interpretál, és nem alkot jogpolitikát. Kérdés eh, itt úgy merül fel a parlament számára, hogy hogy alakulnak a különböző irányelvek, meddig megy el a különböző jogi koncepciók elismerése. Azt gondolom, hogy mindez jogpolitikai jellegű felvetés. A harmadik kérdés a kart alkalmazásával kapcsolatban. Természetesen a bíróság nagyon sok esetben alkalmazta a kartát, és a legtöbb esetben a kérdések nemzeti bíróságoktól ér- érkeztek. Emlékeztetnék arra, hogy a bíróság szemére néha azt vetik, hogy korábbi időkben a karta alkalmazása előtt túlságosan húzakodó volt az alapjogok érvényesítését illetően. Ez ma már nem mondható el a karta hatályba lépése óta, ez legalábbis már nem így van. A bíróság alkalmazza a karta rendelkezéseit, amennyiben administratív aktusokról van szó, de ugyanez igaz a jogalkotási aktusokra is, és több rendkívüli esetben jogi aktusokat alkalmazott, amelyeket a tanács, az Európai Tanács és az Európai Parlament közösen fogadtak el, illetve ezeket mm, felbontotta például az adatok tárolására vonatkozóan, amikor a hetes cikkei elleni vétség szabálysértése miatt a bíróság ezt a az irányelvet felbontottak, tehát az alapjogokat nagyon szigorúan ellenőrzi az Európai Bíróság, illetve nagyon szigorúan ellenőrzi a másodlagos jog és az alapjogi karta összeegyeztethetőségét, illetve inspirálódik a karta miatt abban is, hogy ezt a feladatát betöltse. Hogyha szeretnék, akkor elküldök egy olyan listát azokról az ítéltekről, amikor a bíróság a kartát alkalmazta, ez nem probléma, szívesen eljuttatom ezt önöknek. És az utolsó kérdés a primátus elve, az európai jog érvényesülése a nemzeti jog előtt, illetve a primátus elvének érvényesülése az alkotmányjog előtt. Ez a kérdés folyamatosan felmerül, és tapasztalataim alapján ez a kérdés viszonylag ritkán merül fel azonban. Én pusztán egy esetet ismerek, amikor az Európai Bíróság egy ízben úgy döntött, hogy egy alkotmányos rendelkezés, tagországi rendelkezés az alapjogok sértette a szerződés bizonyos rendelkezését, 20 évvel ezelőtt történt ez az eset, amikor a bíróság úgy határozott, hogy a tiltás, amelyet rögzített a német alkotmány, szerint nők nem mehetnek szolgálatra a szövetségi hadseregbe. Ez sértés az egyenlő jogok érvényesítése területén pozitív fogadtatást kapott ez az ítélet, és ennek következtében történt például az alkotmányreform, és nők is vállaltak szolgálatot a német szövetségi hadseregben azóta. Tehát elméletileg ez a probléma fennáll, viszont én nem beszélnék arról, hogy itt felborulna bármi is, a primátus elve logikus elv, és ez nyilatkozatban is szerepel a Lisszaboni szerződésben, és véleményem szerint ez egy szükséges elv, a primátus elvét nem lehet önmagában tekinteni, hanem más rendelkezésekkel együtt kell vizsgálni, amelyek szerepelnek a szerződésben, ezekkel összefüggésben kell ezt látni. A szerződés az első cikkek egyikében garantálja a nemzeti identitáshoz való jogot például, és véleményem szerint a primátus elvét, illetve a nemzeti identitáshoz való jogot úgymond egyensúlyban kell tekinteni. Az utolsó kérdés a Strasburgi eh, Emberjogi Bíróság és a Luxemburgi Bíróság között. A hatos cikkeiben a szerződésnek eh, egyértelműen az szerepel, hogy az Európai Unió az emberjogi eh, konvencióhoz csatlakozott, az alapjogi és emberjogi konvencióhoz, egy világos kinyilvánítás, és önök is tudják, hogy az Európai Unió tárgyalt létezik egy megállapodás, ennek van egy szövege, miszerint az Európai Unió a konvencióhoz csatlakozik, és ebben kerül szabályozásra az, hogy a Strasburgi Bíróság dönthet olyan esetekben, amelyek európai jogot érintenek. Ez a szöveg függőben van még a bíróságon, az Európai bizottság készített, eh, illetve kért egy szakvéleményt, volt már szóbeli tárgyalás erről, és én abból, indul, abból indulok ki, hogy a bíróság az ítéletét az elkövetkezendő hónapokban teszi majd, mivel még függő dologról van szó, egy függő eljárásról, nem tudok sokkal többet mondani ennél. Nagyon élénk az eszmecsere, az Európai Luxemburgi Bíróság bírái és Strasburgi kollégáik között. Ők egymással rendszeresen találkoznak, a luxemburgi bíróság szintén találkozik rendszeresen a legfelsőbb tagországi bíróságokkal, különösen az alkotmánybíróságokkal. Tehát az alkotmánybíróság, vagy a francia alkotmánybíróság és az Európai Luxemburgi Bíróság között is van rendszeres találkozó, és ezek eh, nem olyan találkozók, ahol kedvesen eh, kezet fognak egymásra a kollégák, hanem szemináriumokról van szó, ahol témákról, kérdésekről egyeztetnek, amelyek az értelmezést illetik, az együttműködést, és ezek mindig igen gyümölcsöző lehetőségek. Tehát én itt a konfliktusra való lehetőséget korlátozottnak látom, elméleti szempontból ezt nem lehet ugyan kizárni, de igen, csekélynek ítélném meg ezt. Köszönöm. Uh, I think I'm just going to... Azt gondolom, hogy csak a környezetvédelmi felelősség, illetve a születési anyakönyvi kívánatok kérdésére fogok most kitérni. A két irányelvvel kapcsolatban igaz, hogy vannak környezetvédelmi irányelvek, amelyeknek az a célja, hogy a köz érdekét védjék. Úgyhogy nincsenek olyan gazdasági felek, akik, hogyha maguktól nem biztosítják a környezetvédelmét, akkor erre az esetre van egy nagyon fontos Európai Uniós eljárási lehetőség, amit életbe lehet léptetni. Az átláthatóság hiánya, vagy a, az Európai Bizottság késedelmes lépései, a szabálysértésekkel kapcsolatos problémák ezen irányelvek esetében fontosabbak ebben a témakörben, ezen a területen. Ez igaz. Ráadásul ezeket az irányelveket az állampolgárok könnyen nyomon tudják követni, hiszen maguk is látják, hogy ha egy, mondjuk egy konkrét állatfa éppen eltűnik-e, kipusztul-e vagy nem. Miközben más irányelvek sokkal technikai jellegűek, és az állampolgárok nem látják ennyire konkrétan a hatásukat. Ezért az ajánlásokat, amiket megfogalmaztunk, az ezekkel azt javasoljuk, hogy legyen hatékonyabb a pilot és szabálysértési eljárás, különösen a habitat irányelvvel kapcsolatban. A környezetvédelmi felelősséggel kapcsolatban, ha jól tudom, akkor az Európai Bizottság éppen idén fogja kiadni azt a jelentést, ami az irányelv végrehajtásáról szól. Mi egy tanulmányt készítettünk a bizottság számára erről a végrehajtásról, különösen a az okozott károkkal kapcsolatban. Azt tapasztaltunk, hogy nincs megfelelő harmonizáció a habitat irányelvvel kapcsolatban, és a tagállamok közötti értelmezés is nagyon különböző, úgyhogy vannak olyan tagállamok, amelyek azt gondolják, hogy ez az irányelv csak akkor alkalmazandó, amikor szinte katasztrófához hasonlítható károk keletkeztek. Más esetekben, amikor a biodiverzitás téri károk, akkor a köz pénzekből fedezik ezeket a károkat, hiszen ekkor a közhatóságoktól várják, hogy a megoldást biztosítsák a habitatban okozott kár esetében. És ebben az esetben, amikor nincs katasztrófához hasonlítható kár, akkor nem a felelős cégek viselik a költségeket. És tehát bizonyos tagállamokban az egyik eset áll elő bizonyos tagállamokban a másik, és szerintem ezt a problémát az Európai Bizottságnak is kezelnie kell a következő, hát várhatóan elő az évben kiadandó jelentésében, és talán át kell fogalmazni az irányelvet is annak érdekében, hogy ez a kettőség a jövőben elkerülhető legyen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a három előadónknak a válaszaikat a képviselők által feltett kérdésekre. Most pedig a meghallgatásunk második fordulója következik. Engedjék meg, hogy megadjam a szót Sandra Kramer asszonynak, aki körbevezet minket majd itt az európai nemzetközi magánjog útvesztőiben. Öné a szó. Köszönöm szépen a bevezető szavakat és a kedves meghívást, hogy itt felszólalhatok Önök előtt. Én az Európai Nemzetközi Magánjogra fogok összpontosítani. Ez hagyományosban a nemzetközi joghatóságot fedi le, azt, hogy a határokon átnyúló kapcsolatok esetében milyen jogalkalmazandó, illetve egy másik tagállamban hozott határozatot, hogy lehet egyik tagállamban végrehajtatni. A, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke vonatkozik rá, úgyhogy erről is fogok szólni, hiszen integráns része a határokon átnyúló szabályozásnak mindez a magánjog tekintetében. Az általam leírtakban a nemzetközi magánjogról az Európai Uniós szakpolitikák tekintetében írtam, illetve felvázoltam azt, hogy milyen jogi keretek, jogszabályi keretek jöttek létre az elmúlt 15 évben e területen. Összpontosítok a múltbeli jogalkotók, különös tekintettel az Európai Parlament munkájára, ami erre a területre vonatkozik, illetve az Európai Parlament által kért tanulmányokra is, amelyeknek az elkészítésében részt vettem. Ma ezen ö, túlmenően az Európai Parlament előtt álló cselekvési lehetőségeket fogom felvázolni. Nagyon átfogó ez a téma, úgyhogy csak nagyon röviden tudom érinteni az egyes témákat, de szeretném elismételni, hogyha további információra, elmélyültebb információra van szükségük az egyes témákkal kapcsolatban, akkor elolvashatják a részletes dokumentumot, amit készítettem. Nos, tehát a szerződés 81. cikke az szabadság, igazságoság és jogérvényesülése területére tér ki, ez a napi jogi gyakorlatban rendkívül fontos, mégpedig a belső piac működése szempontjából, hiszen ez teszi lehetővé a cégek, a vás, a fogyasztók és a magánemberek számára a szabad áramlást a különböző tagállamok között, még a határokon átnyúló családi kapcsolatokat is befolyásolja biztonságot jelent ez az ezen kapcsolatokra vonatkozó jogszabályok tekintetében, a, meghatározza azt, hogy melyik tagállami bírósághoz kell fordulni, fordulni vita esetében, illetve a határozatoknak, illetve a jogoknak a betartatását is a tagállamok között előírja és szabályozza. 15 évvel ezelőtt a szerződés kiterjesztette a kompetenciát a nemzetközi magánjog területén, és ez a kompetencia most gyakorlatilag minden magán és kereskedelmi jogi ö, ügyet lefed, amelynek határokon átnyúló implikációja lehet. De van egy fontos korlátozás, amit figyelembe kell venni, ez pedig a családjog területén érvényesül, mivel a szerződés 81. cikke egyhangúságot ír elő ezen a területen, tehát a határokon átnyúló családi kapcsolatokra vonatkozó szabályozás területén, csak akkor lehet határozatát elfogadni, hogyha megvalósul az egyhangúság. Ez bizonyos akadályokat jelentett a múltban, például a Róma 3-as rendelet elfogadásában, ami a vállásra vonatkozik. Itt nem volt, nem valósult meg az egyhangúság, és ezért a rendeletet elmélyített együttműködés keretében sikerül csak elfogadni. Aztán vannak olyan javaslatok, amelyek próbálják picit megkérdőjelezni, megpiszkálni ezt a területet. Itt a regisztrált partnerségi viszonyra utalnék, amely még mindig félig a levegőben lóg. Talán ennek az elfogadása elé is akadályt fog gördíteni ez a 81-es cikk. Hogyha keretet nézzük, a jogszabályi keretet, akkor ez a jogszabályi korlát a családjog esetében mindig figyelembe kell, hogy legyen véve. Ha megnézzük azt, hogy az EU elmúlt 15 évben milyen politikát folytattak a jogszabályalkotók, nagyon sok különböző eszközt hoztak létre. A joghoz való hozzáférés megkönnyítésén dolgoztak az európai állampolgárok számára, illetve a kölcsönös bizalom építésén dolgoztak sokat azt látjuk néha, hogy van egy kis feszültség, mivel egy oldalról vannak olyan eszközök, amelyeket azért hoztak létre, hogy, mert hogy megvan a kölcsönös bizony, bizalom, és ezért az exekvatúrt el lehet törölni a határozatok betartatása esetében, de ugyanakkor a másik oldalon azt tapasztaljuk, hogy építeni kell még azt a kölcsönös bizalmat, és azt látjuk, hogy néha rójuk ugyanazokat a köröket, hiszen a valódi egymás közötti bizalom tagállami szinten még nem valósult meg, pedig nagyon fontos lenne. A néhány éve azt is elismerjük már, hogy a koherencia kisé hiányzik, hiszen bizonyos témákra, bizonyos területekre összpontosítanak, főleg az e területre vonatkozó eszközök, és ezek a szabályok különböző utakon, módokon jöttek létre, néha a tartalmuk és a hatájuk is különbözik. Ez is egy olyan probléma, amit még a jövőben majd kezelni kell. Az elmúlt években a, inkább a gazdasági növekedés, a gazdaság beindítása, illetve a cégek és a személyek mobilitása került előtérbe, ezért a szolvencia rendelet módosítása, a cégek ástruktúrálása, a stabilitásuk növelése, és ezáltal a gazdasági növekedés fellendítése volt a központi cél. A szakpolitikai dokumentumok, amelyeket idén láthattunk, például a júniusi tanácsi következtetéseket, vagy a bizottsági 2020-as szakpolitikai menetrendet, ha megnézzük, akkor itt is a konszolidáció és a befejezés a fő célok. Ezek persze szintén az elmúlt években az Európai Parlament által 2012-ben kezdeményezett munkát próbálják befejezni, amik azt irányozták elő, hogy egy átfogóbb nemzetközi magájog jöjjön létre. Mi is látunk még ma? A 81. cikk értelmében a polgári ügyekben öm, folytatott bírósági együttműködésre több mint már majdnem 20 különböző eszköz jött létre. Tehát rengeteg munka történt e területen. Például a joghatóságra, az alkalmazandó jogra és a végrehajtásra vonatkozó rendeletek közül van legalább 13, az úgynevezett reziduális ügyek, a dokumentumok, illetve a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó rendeletek közül is van kettő. A jogsegély és a mediáció esetében két irányelvre tudnám felhívni a figyelmet, amelyek a határokon átnyúló ügyeket kezelik. Van tehát még számos tárgyalás alatt lévő jogszabálytervezet is. A 114. cikke a szerződésnek az általános harmonizációra vonatkozik. A, ehhez kapcsolódó irányelvek is kapcsolódnak a határokon átnyúló bírósági együttműködésre. Ezek közül néhány a határokon átnyúló esetekre vonatkozik, néhány azonban a határokon nem átnyúló esetekre is. Ezen túlmenően az Európai Bíróság hatása is nagyon jelentős, amely ezek, tehát ezeket a, az eszközöket gyakran értelmezte, illetve az eset jog például mm, változóban van a cégek letelepedésére vonatkozólag is, illetve a nemzetközi ö, magájog az néha a tagállami jogra is hatással van. Például az Európai Uniós állampolgárság, az egyenlőség területe, illetve a cégek letelepedésének a joga világosan befolyásolta a tagállami jogszabályokat is. Ezek esetében egyébként még konkrét eszköz, konkrét Európai Uniós eszköz nincsen. Aztán a nemzetközi magánjog területén vannak még olyan területek, amelyek esetében már nagyon sokat tett az Európai Unió, vannak olyan területek is, ahol inkább a tagállamok jeleskedtek. A hágai konferencián sokat beszéltünk erről, arról is, hogy mit lenne érdemes a jövőben megvizsgálni. Az Európai Parlament egy tanulmányt rendelt meg, amely vizsgálja az Európai Uniós eszközök és a harmadik országok közötti kapcsolatot is. A legtöbb eszközünk általában az Európai Uniós állampolgárokra korlátozódik, de hát a határokon átnyúló kapcsolatok azok az Európai Unió határainál nem állnak meg, tehát a harmadik felekre vonatkozó kapcsolatok is fontosak lennének, ezekre is érdemes lenne szisztematikusabban koncentrálni. 2012-ben az Európai Parlament kért egy tanulmány arról, hogy milyen szakadékok, milyen hiányosságok vannak a jelenlegi keretben, illetve melyek azok a területek, ahol kiegészítő intézkedésekre van szükség. Illetve kikérték a véleményünket arról, hogy hogyan lehetne egy koherensebb keretet létrehozni, akár egy európai nemzetközi magánjogi kódexet. különösen a vállalkozásokra, trösztökre, cégekre, illetve a magánéletre vonatkozó, magánélet védelmére vonatkozó területekről volt szó, hiszen itt még nincsenek Európai Uniós megfelelő jogszabályok. Aztán szabály, vagy személyiségi jogok, és az ehhez kapcsolódó jogszabályok esetében az Európai Parlament saját kezdeményezésű állásfoglalást nyújtott be 2012-ben, tehát ezen a területen is folyik a munka. A kollektív jogorvoslat az elmúlt években nagyon gyakran felmerült, van az Európai Bizottságnak egy ajánlása területre vonatkozólag, de mégis úgy gondoljuk, hogy egy átfogóbb megközelítésre van szüksége a kollektív jogorvoslat esetében, és érdemes lenne a nemzetközi magánjog kapcsán ezzel foglalkozni. A családi törvények, családi jogszabályok. Az utóbbi időben kezdtünk ezzel a területtel foglalkozni, és ez nagyon bonyolult, mert korlátozottak a lehetőségeink, hiszen elviekben az ilyen jellegű eszközök elfogadásához egyhangúságra van szükség. Nagyon sok tagállamban alapvető fontosságú jogok ezek, és tagállamonként nagyon-nagyon különbözőek tudnak lenni, például a bejegyzett partnerségi viszonyra vonatkozó, vagy partneri viszonyra vonatkozó törvények az orsz a tagállamok között nagyon különbözőek tudnak lenni, ezért nehéz egy egységes keretet létrehozni. A nemzetközi magájog esetén persze szüksége van arra, hogy legyenek konkrét eszközök, de ugyanakkor mondjuk a fogyasztóvédelem vagy az e-kereskedelem területén irányelvek is szülessenek. Az Európai Uniós állampolgárság, a, a, a cégek letelepedésének a kérdése koherens keretbe kell, hogy kerüljenek. Vannak olyan szabályok, amelyek újból és újból felmerülnek ugyanarra a témára vonatkozólag a különböző eszközökön belül. Néha különböző a kontextus, néha nagyon hasonló a megfogalmazás. Az Európai Parlament azt kérte, hogy egy költségelemzést végezzünk, és ennek a tanulmánynak az volt az eredménye, hogy a jelenlegi hiányosságok a keretben körülbelül évente 140 millióba kerülnek az EU-nak, és ehhez hozzátehetjük még azokat a kvalitatív költségeket is, amelyek az töredezett és inkoherens keret működési hiányosságainak a költségei. Nos, mit tehetünk a jövőben? Hogyha egy minimumot szeretnék megfogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy egy jelenlegi keret befejezése, és akkor utána Először a nem családjogi kérdésekkel kezdhetnénk, hiszen a családjog esetében kevésbé lenne megvalósítható ez a dolog az e, egyhangúság mert és utána áttérhetnénk a vállalkozások jogára. Néhány hónappal ezelőtt az Európai Bizottság bekért egy cégekre vonatkozó jogszabályokra kiterjedő tanulmányt. Ez az elkövetkezendő években várható, hogy az Európai Parlament elé is fog kerülni. Egy költségelemzés, a költségelemzésünk is azt mutatta, hogy a cégjog az a terület, ahol a legnagyobbak a költségei a jelenlegi hiányosságnak. Aztán ott van ugye a családjog, ami sokkal bonyolultabb, de szeretném ösztönözni önöket, hogy foglalkozzanak erre is, ezzel is, hiszen az Európai Bíróság esetjoga, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatai is oda vezettek, hogy emberek neveit viselő jogszabályok jöttek létre, és hát ha nem akarunk diszkriminálni, akkor igazából ez azt igényelné, hogy próbáljuk meg harmonizálni az ezekre területekre vonatkozó tagállami jogszabályokat is. A különböző eszközöknek az egymásba olvasztása persze egy lehetőség lenne, de ennek nem nagyon látom az előnyeit. Aztán az, hogy egy átfogóbb keretünk legyen, amely figyelembe veszi az eset jogot is, az is egy lehetőség. A harmadik lehetőség, ami előre mutatna a jövőre, ez egy európai nemzetközi magájogi törvénykönyv létrehozása lenne. Ezt nagyon sok oldalról bírálják, mert nagyon különbözőek a hagyományok az Európai Uniós tagállamok között, és vannak olyan konkrét tagállamok, amelyek egyáltalán nem tudnák támogatni ezt az irányt. Továbbá vannak még olyan hiányosságok vagy szakadékok a keretben, amelyeket ez nem oldana meg, tehát először ezeket a lukakat kell betömni. És akkor ismét kitérnék a családjogra, ami esetében szinte lehetetlennek tűnik, hogy egyetlen dokumentumban fogalmazzunk meg egy közös átfogó európai megoldást. Más korábbi tanulmányok és a mi tanulmányunk is oda vezetnek, hogy szerintünk a keret hiányosságainak a betömködésével kéne kezdeni először a nem családjogi jellegű területeken, utána térnénk át a családjogra, és ugyanakkor el tudnánk a konszolidációról és a kodifikációról is gondolkodni, a koherenciáról, megnézhetnénk azt, hogy hol tudunk összeolvasztani eszközöket, például a Róma 1-es, Róma 2-est érdemes lenne ezen elgondolkozni a közeljövőben. És még egy dolgot szeretnék ösztönözni, azt, hogy a végrehajtás és a megfelelő értékelés valósuljon meg. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, és az elnök úr is kitért erre, az elismerés, a kölcsönös elismerés és a végrehajtás. Vannak olyan eszközök, amelyek az exekvátort most már teljesen eltörölték, de még vannak olyan eszközök, amelyek teljes mértékben visszautasították ennek a lehetőségét, és vannak olyan eszközök, ahol valahol a kettő között félúton járnak. Különbözőek a szabályok, különbözőek az alapok, de ahhoz, hogy a keretünk ö, egységes legyen, ahhoz ezeket a problémákat meg kell oldani. És az exekvátor eltörlése ezen túlmenően azáltal lett kezdeményezve, hogy azt mondtuk, hogy hát vannak más eszközeink. Ez igaz, de ezeket a más eszközöket nem értékeltük még, tehát nem vagyok benne biztos, hogy jó alapját képeznék egy további jogszabályképzésnek. Aztán, amikor már sikerült a keret hiányosságait betömködni, akkor tudunk elgondolkozni azon, hogy egy átfogóbb keretet hozzunk el létre majd a jövőben, vagy pedig egy egységes európai kódexen gondolkozzunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Értjük, hogy nagyon nagy merítésű volt az előadása, úgyhogy 15 percben nehezen volt elmondható. Most azonban Rada úrra adom meg a szót, aki a nemzetközi szerzői jogvédelmi témákat fogja taglalni értünk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Parlament széksoraiban beszélhetek. Én egy konzultációs iroda, innovációs politika, gazdaságpolitikai tanulmányok elkészítésért felelős vállalat alkalmazásában dolgozom. Itt kéne legyen szerzőtársam, sőt a főszerző Lionel Bentley professzor, a Cambridge Egyetem professzora, aki a, nemzet, a szerzői jog szakértője, ám Torontóban kell lennie, nem tudta lemondani azt a részvételét, kérte, hogy olyan elnézését, és én fogom helyettesíteni. A harmadik dolog, amit említenék, kapcsolódva az előző előadóhoz, hogy nagyon széles összefüggésben fogom megvitatni ezt a témát, és egyfajta, csak egyfajta áttekintést tudok adni az anyagról, amely, amelyet aztán elolvashatnak. Mindenek előtt. Mik a, a szerzői jogok, nemzetközi szerzői jogok egy sor dolgot lefedő akár műszaki találmányt, irodalmi műveket, hangfelvételeket, videót, akár ö, formát, színt, dizájnt lefedő jogokról van szó. Nem egy egységes jogágról van szó, hanem nagyon különböző széttartó dolgokról beszélünk, amikor, amikor ö, szabadalmakról, védjegyekről, szerzőjogokról beszélünk. Általában sokszor előfordul az a hiba, hogy azonosítják a szerzői jogok egész körét a, a szabadalmakkal, holott sokkal szélesebb körről van szó. A nemzetközi, a, a szerzői jogok, intellektuális jogokra vonatkozóan az, a WIPO és az OHIM tanulmányokat készített a számítástechnikai iparokról, érte a szellemi jogokról, 26% az európai munkahelyeknek összefügg a, olyan ágazatokkal, ahol a szerzőjogok intenzíven érvényesülnek, vagy védégyek, vagy szabadalmak kapcsolatosan. A, és az újságcikkekben, ha rákeresünk a védégyek kérdésre, látjuk, hogy nagyon foglalkoztatja a közvéleményt ez a téma. Ugyanakkor az, a, ez a, az intellektuális tulajdonjog, az IPR, angolul rövidítjük, IPL, nagyon ellenmondásos terület nagyon sok érdekütközés tapasztalható nagyon sokan mellette vannak a jogvédelemnek, ám nagyon nehezen határozható meg, hogy kinek van igaza a felmerülő vitákban. Ha felmerül a kérdés, hogy vajon az, ez a jogvédelem inkább erősíti az innovációt, vagy gyengíti az innovációt, mind a kettőről lehet igennel válaszolni. Vannak olyan esetek, amik az innovációt segíti, ez ennek a jognak az érvényesítése, máskor meg inkább nem. Nagyon nehéz világos döntéseket hozni, ugyanakkor elvetni nem lehet ezt a jogágot. Tehát nem lehet megvizsgálni azt, hogy mi lenne akkor, hogyha egy, egy joghatóság nem alkalmazna ezeket a jogokat. Ezek jelen vannak. A támogatói azt mondják, hogy a, a, a szólásszabadság, a szabadságjog kéne érvényesüljön a, a szerzőjogokra vonatkozóan is, és a jogalkotásnak nagyon fontos aspektusa ez, gazdasági szempontból is, hogy a szakpolitika, illetve a, a jogalkotók mindig figyelemmel kell legyenek arra, hogy egyensúlyt kell húzni az egyes szereplők érdekei között, tehát a, a jogbirtokosok, harmadik felek és az általános köz érdekei között. Ezek jellemzik, ez a ezek, ezek az erőterek jellemzik egyébként a, a, az IPL jogokat. Az eszközöket ismertetve, a legismertebbek talán a szabadalom, illetve a védjegyek és a szerzői jogok védelme, nagyon érdekes és fontos téma ez. Aztán még a kereskedelmi értéket képviselő titkok köre, és ezen belül a dizájnok védelme. Kezdjük a szabadalmakkal. A szabadalmak célja, hogy technológiai újításokat védjenek, amelyek bizonyos szabadalmazhatósági kritériumokat kielégítenek, amelyet aztán a szabadalmi hivataloknál benyújtanak, hát megvannak a megfelelő lépések, és megfelelő is. Tehát képeznek azok a jellegű témák, amelyek szabadalom tárgyai lehetnek lehet, hogy kit ellenmond a közvéleménynek az, hogy a jogalkotási tevékenység a szabadalmazás területén az a közelmúltban, vagy mondjuk a 20-30 évben ő kevésbé volt aktív, mint a többi intellektuális jog területén. A 70-es évek tudni létrejött egy olyan rendszer már a szabadalmi jogok területén, ami elég jól működik, és voltak épp a legtöbb aspektusában az, ág, az ipari ágazatok igényeit kielegíti. Bár voltak viták az egységes szabadalmazásról. Van egy európai szabadalmi egyezmény, amely nem vezetett egy egységes európai szabadalomhoz, hanem inkább több nemzeti szabadalom bevezetéséhez. Korábban volt vita az európai szabadalomjogról, ám ez ez az Európai Szabadalmi Hivatal egy egységes eljárás rendjéről szólt inkább, tehát egy egy kérelemmel egy vizsgálat történik, ám aztán el kell dönteni, hogy mely államokra kell, szeretne valaki, vagy kap valaki védelmet. Elég régóta eh, fennáll ez a helyzet, és voltak jelentős erőfeszítések, amelyek a 70-es évekre nyúlnak vissza, melyek azt célozták, hogy a nemzeti eh, vagy tagállami szabadalmi hivatalokon túlnyúlóan legyen egy egységes, valóságosan egységes európai szabadalmi hivatal, megfelelő nyelvi rendszerekkel, és egyéb igazgatási kérdéseket egységesítve és rendezve. Voltak olyan követelések, voltak olyan érdekek, nemzeti hivatalok, illetve jogászok részéről, amelyek ellene voltak egy ilyen egységesítésnek. Érdekeket sértett volna tehát. 25 tagállam végül a megerősített együttműködés módszertanában előrelépett, és az előző ciklusban bevezetésre került az egységes szabadalmi csomag, amely három elemből áll, egyrészt egy vonatkozó rendelet, amely az egységes szabadalomról szól, aztán a nyelvi és fordítási kérdésekkel foglalkozó rendelet, amely megint nagy viták tárgya volt persze, és egy egységes szabadalmi bíróságról is megállapodás született. Az utóbbi nem magyarázatra szorul, mert hogyha van egy, egy nemzeti szabadalmi köteg, akkor ezek betartása nemzeti, tagállami szinten történik. Külön-külön, ennek vannak persze negatív következményei, úgynevezett fórum shopping, hogy csak egyes tagállamokban indítanak esetleg eljárás, az eljárások más eredmény járhatnak más és más országokban. Tehát egységes szabadalomhoz eh, jó lenne egy egységes szabadalomi bíróság is, amely egységes határozatokat hoz minden tagállamban. Megvitatták ezeket, ám csak miután ratifikálták néhány tagállam az és szabadon bíróságra vonatkozó döntést, beleértve Nagy-Britanniát is, Franciaországot, Németországot. Most csak ezt követően léphet életbe az egész csomag. Jelenleg tehát a 2003-as rendelet ugyan csak 2015-ben lépett életbe legkorábban, amikor az a bíróság fölállt a parlament fő tevékenysége szerintünk az lehet, hogy a végrehajtás figyelemmel kíséri. A díjakkal kapcsolatban is nagyon sok vita van még, és nyilván nem lesz feltétlenül népszerű a szabadalmazók között ez a rendszer, mert párhuzamosan fenn kell tartani a régi rendszert is, és lehet, hogy költséghatekes nem fogva inkább, ha párhuzamos út fennáll, akkor inkább a régi rendszerben szabadalmazhatnak majd, mint az újba. Szalad az idő, ugrok. A következő téma a védjegyek, olyan szimbólumok vagy emblémák, amely meghatározza, hogy ki készítette el az adott terméket, vagy nyújtja a szolgáltatást beazonosítható módon. Nagyon sok tevékenység folyt, jogalkotási tevékenység két fő irányban, az egyik a 88-as védjegy irányelv és a rendelet, amely a közösségi védjegyet létrehozta 2004-ben, jött létre, amely létrehozott egy a vétügyekkel foglalkozó ügynökséget is. Nagyon sok eset jog halmozódott fel a védügyekre vonatkozóan, amely résztesen értelmezhető, hogyan, hogyan kell, megmutatja, hogyan kell értelmezni az irányelvet. Két fő jogszabály tervezett igyekszik frissíteni vonatkozó jogszabályokat, ezeket tavaly terjesztették be, az egyik egy rendeletjavaslat a közösségi védjéről szóló rendelet megújítására és további erőfeszítések a védjegyek harmonizálására. Ez jelenleg mindez tárgy, az Európai Parlament kiletette álláspontját, az Európai Bizottság javaslatáról, a tanács is. Egy téma, ahol a tanács és a parlament nem igazán ért egyet, illetve a, a tanács nem építette a parlament javaslatait, a kivételek, a védégyalóvó kivételek köre, ezzel a témával a parlament szeretne sürgősen foglalkozni. A szerzőjogok főleg műalkotásokra vonatkoznak, azok védelméről, könyvek, filmek, komputerprogramok. Itt a helyzet az, hogy a harmonizáció sokkal hátrébb, sokkal lemaradottabb, mint a védjegyek és szabadalmak területén. Nagy különbségek állnak fenn a nemzeti jogszabályok között. A harmonizációra való törekvés csak lépésről lépésre valósul meg. Egy sor irányelv igyekezett a szerzőjog egy-egy aspektusát, vetületét harmonizálni, bizonyos technológiai csoportokra, például a, a műholdas technológia, kábelhálózat üzemeltetők, tehát egy-egy ilyen felmerül ügyet igyekeztek egy-egy irányelvel rendezni, általános szinten kevés érvényesül ez. A legutóbbi ciklusban három irányelvet adtak hozzá az akihoz, a hangfelvételekről vonatkozóan, aztán az orfen, a, a, az elhunyt szerzők, vagy örökös nélküli ö, művek, amikor digitalizálni akarnak egy könyvet, de mondjuk nincs meg már az örökös, ezek, ö, ö, ezekkel vonatkozik a, a, az Orphan Work Directive, és a kollektív managementről is van egy irányelv, amely főleg a, a beszedői szervezetek a royaltiket és egyéb díjakat beszerző szervezetek szabályozását irányozza elő. Tehát ez a három irányelv, amely, leg, amely a legfrissebb fejlemény, jogfejlemény ezen a területen. A bizottság stakeholder megbeszéléseket folytat most, kivételekről, meg más leszabályozandó területekről. 2014-ben várják a fehér könyv kiadását. Mit hoz a közeljövő? Nos, a kivételek köre és a, betart, a végrehajtások, irányelvek végrehajtásoknak köre lesz téma, és várható egy egységes európai szerzői jog kialakítása, akadémiai szinten folynak erre vonatkozó tanulmányok, és egy egységes európai szerzői jog lehetőségét segítségén dolgoznak. Következő téma a kereskedelmi titkok. Itt is folyik egy vita, hogy vajon egyáltalán a ne, a, az intellektuális szerzői jogok körébe lehet egyáltalán sorolni ezeket. A szakirodalom nagy része ide sorolja. Ezeket nagyon fontos téma ez, ha statisztikákat nézzük, látható, hogy a legtöbb vállalat sokkal fontosabbnak tartja a kereskedelmi titkokat, mint a, mint a formális szerzőjogokat vagy védégyeket. Mik is ezek a kereskedelmi bizalmas, vagy információk, vagy titkok. Ezek nem, ezek ki kell elégítsenek bizonyos kritériumokat a TRIP megállapodások alapján is, melyek alapján ide sorolhatóak. Tehát gazdasági értéket képviselő információk kell legyen, és megfelelő intézkedések is elvérényben legyenek, amelyek a titokban tartásról szólnak ahhoz, hogy kielégítsék. Bizonyos védelmi szintet, tehát kell biztosítani eleve ahhoz, hogy jogosult legyen információ erre a státuszra. Nagyon széttartó a tagállamok jogszabályrendszere és a belső piac egységes érdekében egy európai irányelvjavaslat van most az asztalon. Valószínűleg a közeljövőben kerül ez napirendre, az Európai Parlamentben is ez az irányelv. További témák dolgokat is említ a dolgozat. Az egyik az az örökzöld történet, hogy hogyan hagyják végre, aztán ezeket a jogszabályokat, és rendeleteket. Az ipar részéről nagyon erős a nyomás, hogy szigorítsák ezeket. Egy, egy cselekvési terv is kialakulóban van a jogsértések kezelésére, és a nemzetközi tevékenységek témája is. Nagyon sok egyezmény foglalkozik ezekkel, nemzetközi egyezmény, például a WIPO rend, ö, egyezmény, a TTIP is jelentős mértékben ezt a témát taglalja, illetve szabályozza majd. De azt látnunk kell, hogy hatalmas fontossága van mindennek az, az amerikai piacban, az európai vállalatok szabadalmi, szabadalmazási tevékenységét vizsgálva látható, hogy az, az amerikaiak jelentősen vezetnek. Nagyon nagy súlyú téma ez. Érdemes megnézni, mit csinálnak az amerikaiak, hogy milyen versenypozíciót tudunk biztosítani az európai vállalatoknak Köszönöm, egy rövid áttekintése volt ennek a dolgozatnak. Igyekeztem tartani az időt. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, uram, az előadását. Köszönjük az áttekintést a szellemi tulajdonjogokról, jogokról. Sajnos távoznom kell, éppen ezért eh, Delvo asszony kérne, kérne meg az alelnök asszonyt, hogy eh, folytassa az elnöklést. Mindenkitől elnézést szeretnék kérni, hogy el kell mennem, és köszönöm az eddigi előadásokat. Elnézést. Well, without losing any time, I think... Nem késlekedünk, és folytatjuk a következő előadással. Meg szeretném adni a szót professzor Palmerininek és dr. Bertolininek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket a mai szakbizottsági ülésre, és hogy beszámolhatunk arról a kutatásról, amit végzünk illetve amit az elmúlt két évben végeztünk. A robotok feltörekvő technológia, és ez teljes mértékben átformálja a társadalmat is. Jelentős forrásokat investálnak ebbe a kutatásba, Európán kívül is hoznak törvényeket, a média és egyéb szociális kutatás intézmények is foglalkoznak a, a robotológiával. Ennek jelentős gazdasági következményei is várhatóak. Ahogy ez a terület előrelép az egészségügyben, a járművekben, arra számítunk, hogy kizárólag az egészségügyben olyan jellegű technológiák, mint a protézisek például sebészeti robotok alkalmazása a fogyatékkal élők és az idősek körében jelentős mértékben meg fog növekedni, és az emberek életét is meghosszabbíthatja. Ami a zönára mozgó járműveket illeti, ezek használhatóak lesznek egy balesetmentes életben. A robotika, ennek a területnek a szabályozása, sürgető kérdés, amelyel az Európai Uniónak is fontos volna foglalkoznia azért, hogy vezető szerepet tölthessen be adott esetben a nemzetközi szintéren is. A robotokkal kapcsolatos technológia nagyon jelentős esély is, de azért, hogy fel tudjunk készülni a kihívásokra, ezen a területen nagyon fontos megfelelő jogi és politikai keretet is kialakítani, átlátható illetve szabályozói keretet, amely kidolgozott. Ez kulcsfontosságú a robotok, illetve az önállóan mozgó járművek alkalmazásánál e, tényleges környezetben lehet tesztelni ezeket, majd elindítani. Nagyon fontos a hatékony korai szabályozás. Ezek magas szintű technológiák, és nem szabad őket akadályozni, gyakran nem mögött a félelem merül fel, illetve áll, nagyon fontos a teljes lehetőséget kihasználni. Azt gondolom, hogy ez nagyon értékes lehetőség, de nagyon fontos, hogy ez a, a teljes innovációs kutatással egy, együtt valósuljon meg, és nagyon fontos, hogy az alapértékeket tiszteletben tartsa. Az európai szintnek is feladatai vannak, hiszen a kutatás nemzeteket átfogó, illetve a technológiai fejlesztések is. Ez volt az eredménye a különböző kutatói csapatok munkájának, amelyek különböző alkotási területeket ölelnek át. Nagyon fontosak azok a szabályozó kereteknek a kialakítása, amelyek át tudnak lépni az országhatárokon. Nagyon fontos az etikai elfogadó, elfogadhatóság, elfogadottság, illetve a felségteljes kutatás koncepcióját is meg kell határozni, nem csak a robotokkal, alkalmazásukkal kapcsolatban, nem, nem csak, hogy ezeknek kell összhangban állniuk az európai alapértékekkel, hanem különleges figyelmet kell szánni azoknak az alkalmazásoknak, amelyek a társadalom igényeire reagálnak. Éppen ezért normatív célok megvalósítására is törekedni kell az igazság, a szolidaritás megvalósítására. Ezek a típusú technológiák, amelyek javítják az életminőséget, az európai polgárok életminőségét, különösen az érzékenyebb, sérülékenyebb csoportok helyzetét, nagyon fontos lenne konkrét jogalkotási rendelkezéseket elfogadni. Vannak olyan projektek, amelyeket koordinálnak, és ezek ilyen típusú keretet alkothatnának. Ezeket a projekteket az Európai Bizottság finanszírozta a Science and Society programon belül, és a cél a kutatók szociális és etikai értékekkel való felruházása. Amik a politikai választásokat illetik, azt gondoljuk, hogy a jelenlegi technológiai helyzetben is szükség van erre, de ami a stratégiai perspektívát illeti, ezt is fontos volna kidolgozni azért, hogy a kihívásoknak meg lehessen felelni, és ezt egyelőre csak előre látni tudjuk. Az implantámotok implantátumok, protézisek kapcsán kiderült, hogy ez javítja az emberek eh, életminőségét, eh, a gyengénlátók eh, esetében is, és ezekkel az eszközökkel, illetve beépített robotokkal olyan módon lehet az életminőséget javítani, amelyet korábban nem lehetett. Az eltolódás a pusztán terapeutikus jellegű technológiák alkalmazásától, illetve robotok technológia célú alkalmazásától, az életminőség javításáig azt is jelenti, hogy új kérdések merülnek fel. Az önmeghatározás, a testhez való kapcsolat vajon tartalmazza e az implantátumok alkalmazását, illetve mik a határai ennek, meg kell, hogy határozzuk -e ezeket a korlátokat. Például dönthetünk-e úgy, hogy mondjuk Azt gondolom, hogy a példák igen különbözőek lehetnek, hiszen a robotokkal való fejlődés számos készségre is hatással lehet például az erőre, kognitív képességekre, érzékelő képességre, felfogó képesség. Csak a felhasználói szempontot vizsgálva, amely az innovációt támogatja, egy olyan perspektíva, amely magában foglalja a javulást. Ez azonban félrevezető is lehet. Miért? hiszen a sérülékenység, a függőség, másoktól való függőség jelen van a társadalomban, és bizonyos szempontból ez egy olyan dolog, amely tulajdonképpen jobb emberekké tesz bennünket. A második, a sérülékenység megszüntetése nem valósághű. Tehát, hogyha a szenvedést csökkenthetik az eszközök, egy, az egyik oldalon más típusú sérülékenységeket eredményezhetnek, például a technológiai rendszertől való függőség növekedhet, ennek köszönhetően. Ami az európai szintű értelmezést illeti, erre feltétlenül szükség van, azért, hogy a konzisztenciát eh, a alkotmányos kerettel biztosítsuk, illetve hiszen ez az európai tudományos életbe is beágyazódik, azonban pragmatikus okai is vannak annak a közös álláspont elfogadásában, és nagyon fontos nem pusztán nemzeti szintre bízni ez a területet. Különböző rendelkezéseknek, szabályozásoknak hatása lehet a szolgáltatások és áruk szabad áramlására, a speciális szolgáltatások szabad áramlására, ezt már látjuk bekövetkezni más bioetikai környezetekben. Ez pedig utat nyit a különböző jogrendszerek közötti versengésnek a nemzeteken át nyúló szabályozások szükségesek annak elkerüléséhez, hogy a korlátozó jellegű szabályozások vagy megtiltások egy adott országban azt eredményezik, hogy más országban ezek a szabályozások lazábbak. Úgy gondoljuk, hogy az európai szint támogathatja a nemzeti szintet, mint szabályozói szinten, a jogalkotunk számára, mindazonban gyakorlati szempontból is, például az egészségügyi intézmények támogatásában, ahol arról kell dönteni, hogy a, a beavatkozásra sort kerítenek-e, és a, erről esetenként kell külön-külön dönteni. A kollégám venni most át a szót. Mielőtt átérünk arra, hogy a robotokat hogyan kéne eh, szabályozni. Nagyon fontos eh, azt eh, minősíteni, hogy mit értünk a robot alatt. A robot kinézhet úgy, mint egy ember, beszélhet, mozoghat, komplex feladatokat láthat el, de hogyha megnézzük a képeket balról jobbra haladva, akkor látunk például egy kart, amely beépített az emberi testbe, egy szoftver, amely nem, úgy néz ki, mint egy ember, de mégis tud beszélni, vagy egy sebészeti robot, amelyet egy sebész irányít konzolról, illetve e, létezik egy vezető nélküli jármű, amely esetében az ember meg sem jelenik, illetve a legutolsó kép azt a definíciót e, mutatja be leginkább, amit e, jó, legjobban el tudunk képzelni, például a hulladékgyűjtéshez használt robot. Ennek az a következménye, hogy ezeket a technikai különbségeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Úgyhogy esetről esetre kell megvizsgálnunk a robotika esetén az, hogy milyen jogszabályokat tudunk alkalmazni. Tehát nem lehet egységesen ö, lefedni az összes robotot, hanem esetről esetre kell megközelítenünk ezt a kérdéskört. A hasonló technológiai jellegzetességek sem ugyanazokat a problémákat vetik fel. Például egy önálló robot porszívó nem ugyanolyan, mint egy sokkal intelligensebb robot, tehát nagyon különböző lehet a társadalmi kihatása a különböző robotoknak. Így, hogy inkább nem magát a technológiát kell, technológia alapján kell megkülönböztetnünk a robotokat, hanem az alapján, hogy milyen hatásuk van a társadalomra. Ugyanaz a jogi probléma is más-más válaszokat igényelhet. A különböző technológiák például mondjuk egy, egy vezető nélküli jármű, vagy egy testbeépített protézis más-más problémákat vet fel. Például az, hogy a technológia használatát kifinanszírozza. A használatuk is nagyon különbözik, tehát nem mindenképpen megfelelő ösztönzőket akarunk adni, az ösztönzőket pedig a tekintetben kell meghatározni, hogy egy konkrét robotikai megoldás mennyire kívánatos a társadalom számára. A felelősség tekintetében is szeretnék pár szót szólni. A fő kérdés a felelősséggel kapcsolatban az az, hogy ki felelős a kártérítésért, hogyha valami elromlik, az előállító, vagy pedig a felhasználó. És ez is, ezzel kapcsolatban már vannak az Európai Bíróság által is alkalmazott szabályok, de bizonyos esetekben még akár a robotot magát is lehet felelőssé tenni. Ez borzasztóan hangozhat most jelen pillanatban, de egy cég esetében is hasonló érvelést tudok alkalmazni, mint mondjuk egy robot felelőssége esetében. Tehát nem tudom, hogy nagyon széles körben ez elfogadhatóvá válik ez a megközelítés, de bizonyos, nagyon korlátozott esetekben megoldásnak tudom tekinteni. Mondjuk balesetek áldozatainak a kompenzálása esetében. Ki a felelős? Itt vizsgáljuk meg azt, hogy egyrésztről nagyon fontos az, hogy biztonságos termékek legyenek az európai piacokon, és akkor az előállítók kell, hogy felelősek legyenek a termékeik által okozott károkért aztán a járművek esetében, a vezető nélküli járművek esetében most, ha nincs vezető, nincs ember, aki ülne ebben a járműben, akkor egy balesetért ki a felelős? A gyártó vagy a vezető, ami ebben az esetben a jármű. Ide vonatkozhat például a hibás termékekre vonatkozó irányelv. Azonban még empirikus kísérletekben is azt tapasztaltuk, hogy nem igazán kívánatos ennek a használata. Hogyha azt akarjuk, hogy a piacokon ezek a technológiák megjelenjenek, akkor azáltal az jelenleg megtörténő balesetek 97%-át ki tudnánk küszöbölni. Tehát a felmaradó 3%-nyi baleset esetében a kártérítés megoldása nem szabadna, hogy akkora probléma legyen. Ezzel kapcsolatban egy dokumentumot is összeállítottunk az ajánlásainkkal. A pro- protézisek esetében a probla, probléma az, hogy elég korlátozott esetekben lehet használni. Például egy kéz, az számos különböző dologra használható. Lehet vele cekker cipelni, vagy vezetni. De hogyha valaki egy cekker cipel, akkor nem fog olyan komoly balesetet okozni, mint hogyha mondjuk autót vezet. És akkor az autóvezetés esetében milyen következményeket kell végig gondolni, ki a felelős és miért. Nagyon nehéz azt demonstrálni, hogy a protézisnek bármilyen szerepe lett volna a balesetben. De az ENSZ emberi jogi konvenciójának a negyedik cikke, ami a fogyatékossággal élő emberekről vonatkozik, szintén ide vonatkoztatható. A felelősségre vonatkozó szabályokat különbözőképpen lehet ebben az esetben értelmezni. Például a gyártókat bizonyos esetben fel lehet menteni a felelősség alól ennek alapján. Tehát egy oldalról van az orvosi felelősség. Az orvosi felelősséget ki kell vennünk a robotikai felelősség alól. Az orvosi felelősséget továbbra is a hanyagság eseteire kell alkalmazni. De nagyon fontos az, hogy ne alakuljon át az orvosi felelősség egy termék felelősségé, és ezért a közvetlen eljárásokat korlátozni kell. A, egyrésztről az előállító és a beteg közötti vitás eseteket is végig kell gondolnunk, más esetben a az olyan károkat is végig kell gondolni, amit mondjuk egy robot kéz mm, használatának tudunk felróni, hogy ebben az esetben az orvos, a gyártó, vagy adott esetben csak a beteg a felelős. Tehát nagyon sok mindent kell végig gondolni. És vannak olyan ö, esetek, amikor nem, le, nem teljes mértékben programozható mondjuk egy robot. Itt ismét párhuzamot vonnék a robot és egy vállalkozás között. A robotot vagy a felhasználó finanszírozza, vagy a e, gyártó finanszírozza, tehát más áll mögötte, mint egy cég mögött, amely saját magát finanszírozza. De például egy oldalról a fogyatékossággal élők számára nagyon is kedvező dolog, hogyha robot eszközöket használhatnak, de azt is végig kell gondolnunk az ő esetükben, hogy ki finanszírozza mondjuk egy robotkar beépítését. Mert lehet, hogy azzal mondjuk a társadalomnak is sok pénzt takarítunk meg, és akkor érdemes segíteni abban, hogy meg tudja finanszírozni egy mozgássérült vagy fogyatékossággal élő ember ezt. Az európai jogszabályok nagyon szűk hatókörű irányelvekre korlátozódnak. Úgyhogy egy pacemakert vagy egy robotkezet más ö, különböző irányelvek is ö, vonatkozhatnak ezekre. De csak nagyon korlátozott mértékben. Tehát európai szinten szerintem növelni kell azon nemzetközi szervezeteknek a szerepét, mint a, az ISAS vagy hasonló szervezetek, és szeretnénk technikai standardokra alapozott, biztonsági előírásokat tartalmazó jogszabályokat elfogadni, amelyek kötelező érvényűek a gyártók számára. Aztán például a, a sebészrobotok felhasználása esetében az is nagyon fontos, hogy előírjuk azt, hogy csak olyan emberek férhessenek hozzá ezekhez, akik megfelelőképpen tudják alkalmazni. Tehát kell, hogy legyen papírjuk arról, amivel bizonyítani tudják, hogy ők ezzel nem okoznak kárt, hanem használhatják ezeket a gépeket. Összességében azt kell elmondanom, amit most nagyon röviden vázoltam föl, hogy egy nagyon érdekes területről van szó, a dokumentum, amit megfogalmaztunk erről, nagyon sok részletet tartalmaz, még azon túl, amit most elmondtam. A kutatásainknak nagyon sok érdekes eredménye van, de még egy dolog, amit szeretnék említeni, az, hogy nagyon fontos, hogy részletesen elemezzük azt, hogy mit jelentenek ezek a technológiák, és nagyon szűk csatornán használt technikai megoldásokra amelyek egymástól nagyon különbözőek, nem lehet egységes rendeletet alkotni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon nagy hatású előadásukat. Fél óránk van körülbelül. 15 percünk pontosabban. Réde asszony az első, aki szót kap. Szeretném megköszönni a szakértőknek hogy bevezették, felvezették ezeket a fontos témánkat számunkra. Egy kérdésem van a szerzőjogokkal kapcsolatban, másik a robotjoggal kapcsolatos. Szerzőjogok kapcsán Rádaur úr arról beszélt, hogy az Európai Bizottságban folyó mostani konzultációkban a végfelhasználók válaszait van két fő problémáról kérdeztek. Az egyik a határon átnyúló hozzáférés a jogilag megkövetett módon az online tartalmakhoz, milyen jogi eszköz áll rendelkezésre, mert évén egyszerűbben tudnak hozzáférni felhasználók ugyanazon tartalmakhoz határon át, a robottörvény kapcsán meg azt szeretném tudni, folyik-e jogvita nem csak az anyagi felelősségről, hanem az alapjogok köréről is. Ahogy kifejtette, például a robot, úgynevezett robot végtagok miben létét, itt a test, integ, testi integritás alapjoga, amely ugye a természetes testrészekre vonatkozik, kérdés, hogy tehát, tehát e- e- ez a fajta jog nem magasabb rendű, mint a jog, és ha valakinek a testrészét robot eszközzel helyettesítik, erről folyik a vita, hogy a testi integritás körét ki kéne bővíteni, hogy le tudja fedni ezeket a mesterséges eszközöket is. Köszönjük, begyűjtjük a kérdéseket. Morvai asszonyi a szó. Thank you very much. I... Köszönöm úgy érzem, mint egy dinoszaurusz, amelyik nem a megfelelő korba tévedt, a robotokról hallgatva az előadást. Nekem inkább a családjukban és a büntetőjogban van jártosságom, egy túl romantizált, vagy romantikus kérdés volt, ugye az írásos anyagban állt, ahol azt vázolták, hogy a gondozási felelősségek ezeket lehet, hogy átteszik robotokra. Kérdésem az, hogy a jövőben a szeretet, a gondozás, ezek a, ezek a régi, talán túl romantizált koncepciók, fogalmak átkerülnek a robotok kezébe és mondjuk olyan fogalmak, mint a szülői felelősség, vagy a, a, a, a gyermekfelelőssége a szüleivel szemben, felnőtt korában, vagy a, egy beteg rokonnal szembeni felelősség. Hogy fog ezeket átfogalmazni? Tehát, hogy átadhatom egy robotnak a, a gondozás felelősséget a gyerekem felett, vagy az idős szüleim felett. Tehát ezek, ezek, ezek, ezeken gondolkoznak, vagy ezek ilyen elavult fogalmaknak minősülnek. és szakmai kihívásként szeretném, vagy műszaki kihívásként szeretném, hogy mi a különbség egy, egy, egy számítógépes által vezérelt jármű, mondjuk például a, a, a vezető nélküli metrókocsi, tehát olyan járművek, ahol, amelyek vezető nélkül mozognak, mi a különbség, tehát az ember által és a, a, a komputer által vezetett járműre vonatkozó szabályozás. És egy régi, egy idő a régi időkből, mikor igazi szülők igazi gyerekeket neveltek, más és más országban, tipik jellemző kérdés, amit mi parlamenti képviselők kapunk levelekben, az európai családjog kérdései merülnek fel, illetve a, a gyerek elvétele az egyik szülő által való elragadása kérdése, és ez a kapcsolatos kérdésem, hogy milyen forrásokat alkalmaznak az e, e- jelenség elleni harcban. Tudom, hogy a hágai egyezmény esetjogáról van egy jó weboldal, én is használom. De nem látom át az uniós jog, a hágai egyezmény joga, a hazai jog primátusát, egymás közötti rendszerét az európai családjog körében. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Utolsó kérdés. Köszter úr teszi fel. Kérdésem a szellemi tulajdon védelmével foglalkozik. Köszönöm nagyon tartalmas előadást mindenek előtt kérdésem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásnak lesznek-e kihatásai a szellemi tulajdon védelmére, és ha igen, milyen kihatások lesznek ezek? Köszönöm. Rövid és világos kérdést tehát felgratulálok. gratulálok. Most pedig megadom a szót szakértőinknek. Azt javaslom, hogy Kramer doktorral kezdjük. Köszönöm a kérdés. Nagyon bonyolult kérdést tett fel. Nem tudok mondani egy olyan forrást, ami megoldana minden problémát. A családjog tekintetében a, a hágai egyezmény és egyéb dokumentumok, a, ott vannak a weboldalon nagyon aktív ez a weboldal, és folyamatosan figyelemmel kíséri a, az eseteket, a gyerekek visszaadásának kérdését. A másik a Brüsszel, brüsszeli kettes BISZ rendelet sorsa, illetve a gyermekek elvétele visszaadása, egy exvatúra téma, de lehet, hogy lekerül onnan. Az egyes EU és hágai eszközök együtt működnek. A Brüsszel 2-es BISZ rendeletben van utalás a hágai egyezményre, mi szerint egyes feltételeket ki kell elégíteni ahhoz, hogy tehát van utalás a hágai egyezmény normáira. Tehát így módon együttműködik a két rendszer, de hogy pontosan hogy, azt nem tudom mit megmondani. Mert nagyon részletes dolog ez. Complex matter, the, the child abduction. Ez nagyon összetett kérdés a gyermekek. Eh, a, vajon automatikusan mindig vissza kell adni a gyereket, független attól, hogy mi történt, hogy pontosan milyen eset eh, mi áll a dolog mögött, vagy inkább nem azonnali visszaadás irányába kéne tovább lépni, hanem a gyermek érdekét kéne vizsgálni. Alapvető súlyú vita ez. Hogyha valaki igazi, azt mondja, hogy igazi szülő, igazi gyerek, ki az igazi szülő? A biológiai, a, a jogi? Tehát még e, ez a kérdés is tisztázást igényel. Hogy ki az igazi szülő, ki az igazi gyerek. Kinek ki. De biológilag a biológiai szülő lehet, hogy jogilag nem teljes mértékű, vagy egy örökbefogozott gyerek, vagy valaki a nevére vette a gyereket. Hát szóval nekik is vannak jogaik. Most azt nézzük, hogy mik a formális kritérium, hogy ki a, a, a jogi szülő, és hogyan gyakorhatjóak ezek a jogok. Ezt ismerjük el jogos, jog, jogilag, de jelen pillanatban nem tudom feltárni ezt az egész kérdéskört. Okay, thank, thank you. So, uh, doc- Köszönöm. Dr. Radauer, talán ön egy rövid választ tud adni. Két kérdést kaptam, egyik a copyrightról, a másik a határon átnyúló jogilag nyert tartalmak uh, hozzáférésének szabadsága, illetve a szellemi tulajdonjog és a szabadkereskedelmi megállapodás összefüggése a másik. Az első kérdés válaszol, hogy nem vagyok jogász, úgyhogy nem tudok kitalálni egy albekezdést, vagy nem tudok rámutatni, hogy pontosan melyik cikk szól erről, de az általános válasz gyanánt Hugenholz professzor tanulmányára mutatnék rá, hogy ez EU copyright harmonizációról szól, az ellenző is azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a hét irányelv némileg, kisimetította a tagállamok közötti diszparitásokat, a copyright jogszabályok területi jellege továbbra is fennáll. De ez azt jelenti, hogy 2006-ban is, és 2014-ben is a tartalomszolgáltatók, a európai világos 28 tagállamra külön-külön le kell fedjék a jogszabályokat. Ez versenyhátrányt jelent számunkra, az amerikai vagy EU-n kívüli más versenytársakkal szemben. Ez az alaphelyzet most is. Meg kell minden külön-külön kell megbeszélni, minden, megtárgyalni minden tagállamra vonatkozóan a, a copyright jogokat. A második kérdés is nagyon nehéz a válasz mert a TTIP-el kapcsolatos tárgyalások titkosak, úgyhogy nem ismerem azok tartalmát. Nincs, tehát nem tudok itt most kimerítő választ adni, de iránymutatásként egy-két dolgot el tudok mondani. Az Egyesült Államoknak van egy gyakorlati kódja, egy, egy Code of Practice dokumentuma, amely az amerikai külügyminisztérium honlapján megtalálható, amely meghatározza, hogy az amerikai tárgyalók miképpen kell eljárjanak a szabadkereskedelmi megállapodások, akkor mit kell, mit nem kell, mit nem tehetnek. Érdemes megnézni ezt az anyagot. a szellemi tulajdonjog védelme általában nagyon fontos eleme a szabadkereskedelmi megállapodásoknak. Az amerikai fél érdeke, hogy növelje E, ezt a védelmi, védelmi szintet. Úgy teszik általában, hogy nagyon résztes listát tesznek be a megállapodásra, amit aztán a, lob, amelyet a, a lobby csoportok álltanak össze. Tehát meg lehet kérdezni esetleg, hogy vajon egy, egy listán lévő tétel mögött mi a racionálé, miért olyan fontos nekik. Érdemes külön-külön megvizsgálni. Ezt el tudom küldeni egyébként ezt a dokumentumot. A másik vetülete a kérdésnek és ezt az előadásomban is igyekeztem kidomborítani, meg kell értsük, hogy mennyire fontos az, az, az európai vállalatok számára az, az amerikai piac szellemi jogvédelmi szintje. Egyes elem, elemzések abból indulnak ki, hogyha rendezzük a, a szellemi jog tulajdonvédelmét Európában, akkor elintéztük a problémát ám ez csak a felét jelenti, mert a másik fele az amerikai piac. Azt is meg kell vizsgálni tehát, hogy a szabályozás, a jogszabályok hogyan haladnak az Egyesült Államokban, a szellemi jogvédelem területén, és ez mit jelent egy-egy konkrét esetben, keresetben az európai fél számára. Körülbelül 80%-a az összes szellemi tulajdonjogi jogvitának Amerikában folyik le, Egyesült Államokban. Ez tehát világosá teszi, hogy meg kell nézni az amerikai helyzetet, nem csak az európai, nem elég vizsgálni, csak a miénket. Thank you. So, uh... Köszönöm. Én is választ adnék. Köszönöm szépen a kérdéseiket az alapvető jogokhoz kapcsolódóan, illetve a mű végtagok kérdésében a robot technológia változást eredményezhet a testben. Igen, egy művégtag, egy protézis, amely a szervez csatolt, implantált, átvehet bizonyos testi funkciókat, és ezt a test részeként lehet kezelni. Itt az egészséghez való jogkérdése kérdése merül fel, illetve a testhez való test integritásának kérdése. Tehát azok a um, testrészek, amelyek megvannak az emberi szervezetben, applikálhatók um, a robotoknál is. Ez felvet némi ellentmondásokat. A másik kérdés a, a, a robotoknál, akik eh, például átesznek eh, bizonyos eh, gondozási feladatokat, időség gondozása, fogyatékkal élő gondozása, természetesen igen, ez egy nagyon bonyolult etikai aggály, amelyel a kutatások is foglalkoznak, és talán ez az egyik legfőbb etikai aggály, de az általános elképzelés az az, hogy a robot gondozók a súlyosabb feladatokat láthatják el, azért, hogy időt szakíthassanak az emberek a humán gondozásra, tehát hogy személyesen beszélgessenek a rászorulókkal, anélkül, hogy a súlyos feladatokat nekik kéne ellátniuk, mint például takarítani, vagy a házról gondoskodni. Tehát ez csak egy általános elgondolás, amely a technológiát is példázza, illetve ennek a technológiának a fejlődését. További kérdés az önjáró járművek, illetve már meglévő technológiák, amelyek automatizáltak. Azt gondolom, hogy ez első rangú kérdés, hiszen itt eh, teljesen autonóm eh, um, járművekről beszélünk, emberi felügyelet nélkül, egy emberi felügyelőnek lennie kell, ezekben az esetekben is, hogyha elképzeljük, hogy ezek a járművek az utcákon közlekednek, amíg más típusú technológiák, például infrastruktúrában dolgoznak, amelyek egy technológiát érintenek, tehát speciális dizájnra van szükség, amelyekre nincsen szükség a normál autóknál. Andrea kiegészítene az első kérdés, ami az emberi jogokat illeti. Én világosá szeretném tenni azt, hogy um, nagyon fontos tisztázni, hogy mit tekintünk testrésznek. Ez azonosítási kérdéseknél is felmerül. Mutattunk egy képet egy szeméről, akinek nehézségei voltak abban, nem készülhetett róla megfelelő fotó a mű testrész miatt. Tehát itt ilyen kérdések is felmerülnek. Ez egy nagyon fontos kérdés. Beszéltünk sokat a fogyatékkal élőkről, és akik, akik mindig elmondják azt, hogy nagyon gyakran a gondozásra szánt időben nagyon súlyos feladatokat eh, kell ellátniuk a gondozóknak, és hogyha nincsen emberi interakció, akkor ez nem jó. Tehát, mint említettük, eh, a robot a nehéz eh, feladatok ellátásában nyújthat segítséget, hiszen a gondozó, az élő gondozó nagyon gyakran olyan feladatokat lát el, amelyek mellett nem jut ideje a beszélgetésre például, és ezt a feladatot a robotok átvehetnék, a nehéz feladatokat. Éppen ezért sokkal inkább marginalizáltabbá válnak, mint eh, az eh, szükséges lenne. Tehát különböző csoportokat eh, kérdeztünk meg a projekt folyamán ez erről. Est-ce qu'il y a une question encore Non, il veut, il veut répondre. aussi. Ah, ah okay. Just wanted a short note. Csak egy rövid megjegyzés. A dokumentumaim CITES 1, 5, 7, 5 eljárásnak hívják. Ez nem egy kereskedelmi megállapodás része, hanem egy nemzetközi tudományos projekt része. Ez a C1, 5, 7-5-ös szabadkereskedelmi egyezményében foglalt eljáráshoz ha, hasonló. Tehát C 5, elismétlen mondja az elnök azt, hogy köszönöm szépen, rendkívül hasznos volt ez a kiegészítés. Más nem maradt hátra, mint hogy megköszönjem szakértőinknek ezeket a nagyon érdekes előadásokat, és szeretném megköszönni mindannyiuknak a részvételt. Nagyon gyümölcsöző volt számomra ez a délután. Nagy örömmel ismételném meg egy hasonló formában a közeljövőben. Köszönöm szépen mindannyiuknak!